Ja, good afternoon. Jó napot, hölgyeim és uraim! Igen, kollégen, herzlich. Valamennyi kollégát ismételten üdvözlök az ülés folytatásokor ma délelőtt egy napirendi pontot elhalasztottunk. Itt a jövőbeli közös mezőgazdasági politikáról van szó, és az ezzel kapcsolatos szabályozásról. Dolcs Tamás a jelentéstevője, Iana Ivanova és mások, és a szemvevőszék részéről Kreten urat üdvözlöm. Az a kérdés, hogy rögtön szóhoz juttathatjuk-e a szemvevőszék jelentéstevőjét, vagy pedig az itteni jelentéstevők szeretnének szóhoz jutni. Akkor a szemvevőszék eh, képviselője kap szót. Kreten úr, tessék. Köszönöm, elnök úr elnök úr, képviselő urak és hölgyek! Először is köszönetet szeretnék mondani a meghívásukért, hogy bemutathatom itt a szemvevőszék véleményét a bizottság jogalkotási javaslataira vonatkozóan a közös agrárpolitika reformjának tárgyában. Ez a vélemény a négy fő projekttel foglalkozik, amelyek ezt a reformat jellemzik, és a szemvevőszék éves jelentéseinek, illetve külön jelentéseinek megállapításait tartalmazzák. Beszámolomat négy pont köré szervezem. Elsőként a közös agrárpolitika egyszerűsítésével foglalkoznék. Először is meg kell jegyeznünk, hogy a bizottság megpróbált megfelelni bizonyos megjegyzéseknek, amelyeket a parlament, a tanács és a számvevőszék fogalmazott meg az egyszerűsítés tárgyában. Két példával élnék először is az alap kifizetések rendszere két belső rendszert vált fel, az egységes kifizetési rendszert és a terület alapú támogatási rendszert, amely azon országokra alkalmazódott, amelyek 2004-ben csatlakoztak az EU-hoz. Tehát ezt a két rendszert egy rendszer váltja majd fel, és az egységes kifizetések rendszer, amelynek 20 lehetséges változata volt, ez, egy, ez el fog tűnni. Ez tehát egy fontos egyszerűsítési elem. Egy másik példa az egyszerűsített rendszer létrehozását illeti a mezőgazdasági kistermelők vonatkozásában. Más pontokat illetően a bizottság elismerte a problémát, de olyan megoldásokat javasolt, amelyek véleményünk szerint nehezen megvalósíthatóak, és erre a pontra majd később még visszatérek. Összességében a szemvevőszéknek az a véleménye, hogy a kap továbbra is egy nagyon összetett jogi szabályozás marad. Három példával illusztrálnám ezt az összetettséget. A vidékfejlesztés témakörében a javasolt keret hat különböző szabályozási szintet ö, őriz meg. A közös rendelkezésektől kezdve a strukturális alapokat illetően egészen a nemzeti jogszabályokig terjednek ezek a szintek. A második példa a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódik. A szemvevőszék szerint a jogszabályi keret újraszervezése a kölcsönös megfeleltetés tárgyában egyszerűsítést jelent, de ez talán csak egy látszólagos egyszerűsítés hiszen olyan intézkedéseket egyesítenek itt, amelyek korábban is léteztek külön-külön, tehát itt nem valós egyszerűsítésről van szó. A harmadik példa az aktív gazdálkodók kérdése és a támogatások összegének maximalizálása. Az Európai Bizottság megpróbálta jobban belőni az aktív gazdálkodóknak folyósítandó támogatásokat, és a támogatások összegét maximalizálni kívánta. A szemvevőszik egyetért a bizottság elemzésével. Csak hogy a jogalkotási intézkedés részletei a szemvevőszik szemre rendkívül összetettnek tűnnek, és elég nehezen tűnnek megvalósíthatónak hatékony módon. Ezzel a ponttal kapcsolatban a szemvőszék véleménye szerint az általános rendelet tartalmazza majd az aktív gazdálkodó definícióját. A bizottságnak kell majd ezt a jogszabályt kialakítania, hogy ezt a konkrét esetekre megfelelően alkalmazni lehessen ezen szakpolitika végrehajtása során. Hiszen kevés lehetségesnek tűnik, hogy már előre valamennyi lehetőséget előirányozunk, amelyek a gyakorlatban felmerülnek egy általános jogalkotási szövegben. A második témaköröm a kap célkitűzéseivel foglalkozik. Ez egy fontos pont, és úgy véljük, hogy a jogalkotási javaslatok nem adnak eléggé világos válaszokat arra a kérdésre, hogy mihez is kell, hogy hozzájáruljon pontosan a kap. Miért is támogatjuk ezt a szakpolitikát? A javaslatok továbbra is lényegében a kap eszközeivel foglalkoznak, a pénzügyi eszközökkel, amelyeket a különböző támogatások címén folyósítunk, és ezen támogatások folyósításainak feltételeivel, az eredmények helyett és az eredmények elérésének módja helyett. Egy koncepcióváltás, tehát egy eszköz alapú politikából egy eredmény alapú politikára való áttérés, amelyet a bizottság bejelentett. Nos, ezt kérjük számon a bizottságtól, azt gondoljuk, hogy ez nem valósult meg teljes mértékben. Négy példát sorolnék fel e tekintetben. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, ez az első példám, a szemvevőszék megállapítja, hogy semmit nem mondanak ezen kifizetések célkitűzéseiről a rendelet cikkeiben. Sem a célkitűzésekről, sem pedig az elérendő eredményekről. A második példám a támogatások elosztása a kedvezményezettek között. Itt sincsenek specifikus célkitűzések meghatározva a rendeletben. A támogatások elosztása tehát, ahogyan jelenleg is, továbbra is a mezőgazdasági termőterületek felületéhez kapcsolódik. Tehát a nagy üzemek továbbra is megkapják majd a támogatások nagy részét. Természetesen történt némi előrelépés, a hátrányos helyzetű területeken gazdálkodók, valamint a fiatal gazdálkodók kiegészítő támogatási összeget kapnak hektáronként, de összességében a szervezőszék úgy véli, hogy ezen előrelépések ellenére a rendszert továbbra is belső ellentmondásosság jellemzi, amely már a korábbi rendszerekben is létezett. Ez az ellentmondás a következő. Egyrésztről támogatjuk az egyéni jövedelmet, másrésztről pedig ezt a támogatást nem, a, nem igazítjuk hozzá a mezőgazdasági üzemek specifikus helyzetéhez. Tehát például a ö, költségekhez, amelyeket a gazdálkodónak viselnie kell, amikor egy közjavat állít elő. A harmadik és utolsó példa a célkitűzések tárgyában itt a kölcsönös megfeleltetőségről van szó, és a zöld, a környezetbarát összetevőről, amelyet bevezettek az alaprendeletbe. A célkitűzés ezen környezetbarát összetevőnél nincsen megfelelően meghatározva a közvetlen kifizetések esetében. Jól tudjuk, hogy vannak tudományos tanulmányok, amelyek megmutatják, hogy a hat hogy szükség van ilyen intézkedésekre, ezek hatékonysága bizonyított. Tehát a jogalkotás jó irányba halad. Ami például a biológiai sokféleséget illeti, ott nyilvánvaló ennek az intézkedésnek a tudományos megalapozottsága, de nincsenek itt konkrét célkitűzések ezen a területen, és nem pontosítják, hogy milyen hatást várnak ezen intézkedés végrehajtásától. A negyedik és utolsó példám ezzel kapcsolatban a vidékfejlesztésre vonatkozik. A vidékfejlesztés tárgykörében a szabályozói keret számos célkitűzést fogalmaz meg, és rendkívül eltérő prioritásokat jelöl ki. A szemövőszik véleménye szerint ezek a célkitűzések és prioritások túlságosan sokrétűek, és a vidékfejlesztési politikának véleményem, véleményünk szerint sokkal kevésbé komplex és célzottabb célkitűzéseket kellene tűz, kitűznie. A harmadik pontomra térnék át. Itt arról van szó, hogy a bizottság hogyan vizsgálja felül az irányítás és ellenőrzési rendszereket a kap tárgykörében az egyes tagállamokban. Mindenek előtt két észrevételem lenne a kifizetők és a tanúsító szervezetek tárgykörében. Ahogyan tudják, a tagállamok a kifizetés, kifizető ügynökségeket tanúsítják, akik ugye fizetik ezeket a támogatásokat. Nos, a szemövőszek szerint a bizottság amely a legutolsó felelőse, a legfőbb felelőse a költségvetés végrehajtásának. Nos, a bizottságnak felügyelnie kellene ezeket a szervezeteket már a kiinduló ponttól kezdődően, és biztosítania kell a rendszer, az általuk használt rendszer megbízhatóságát. Ennek ami pedig a tanúsító szervezeteket illeti, Nos, a tanúsító szervezeteket nem a tagállamok hitelesítik, tanúsítják, hanem csupán kijelölik. A bizottság használja ezen szervezetek munkáját, mégpedig fontos megbízhatósági alapként. A szemőszék ezen oknál fogva úgy véli, hogy itt szintén egy verifikációs rendszert kellene biztosítani ezen rendszereknek, tehát azon rendszereknek, amelyeket a tanúsító rendszerek alkalmaznak, és ellenőrizni kellene ezen szervezetek teljesítményét. Egy második pont, ami a tanúsítási szervezetekre vonatkozik, arra tényre vonatkozóan, hogy a bizottság azt javasolja, hogy a tanúsító szervezetek szerepét ki kellene bővíteni. Nos, itt a kifizetések jogszerűségéről van szó manapság a tanúsító szervezetek csupán az elszámolások megbízhatóságával foglalkoznak, a rendelet a, ezen szervezetek hatáskörének kiterjesztését javasolja, a kifizetések jogszerűségének vizsgálatát is javasolja. Ez a szervezetek szerepének nagyon hasznos megerősítését jelenti. Meg kell azonban jegyezni, hogy hogyan értelmezi a bizottság ezen hatáskör kiszélesítést a rendeletben, ez nagyon meglepőnek tűnik számunkra, hiszen a rendelettervezet pontosítja, hogy a jövőben a tanúsító szervezetek nem magáról az elszámolásról fognak egy véleményt kialakítani, hanem a megbízhatósági nyilatkozatról a kifizető ügynökség részéről, amelyet a kifizető ügynökség igazgatója ír alá. Úgy véljük, hogy nagy különbség van a között, hogy véleményt fogalmaznak meg az irányításról, vagy pedig a számlák, illetve kifizetések jogszerűségével kapcsolatos vélemény között. Tehát itt meg kell néznünk, hogy pontosan hogyan legyen megfogalmazva ez a cikk, amely ezzel a ponttal foglalkozik. Most áttérnék a negyedik és ezzel egyben utolsó pontomra, amely egy kicsi hosszas. Nos, itt a ö, kifizetések csökkentéséről van szó olyan esetekben, hogyha nincsenek meg a kifizetésnek a feltételei. Nos, a szemnek lezárásával kapcsolatosan a szemvevőszék szerint itt mindig ö, a, a jelenlegi költségvetési rendeletben az 53-as cikkében megfogalmazott metódusoktól távol vagyunk, illetve a 42-es cikktől úgy szintén, amely a ö, végrehajtás módos, módozataira vonatkozik. Nos, a kifizetések lezárása létre lehetővé teszi a bizottság szemére, hogy vállalja legfontosabb felelősségét a költségvetés végrehajtását illetően. A mezőgazdasági kiadásokat a tagállamok hajtják végre a megosztott irányítás keretében. Nos, hogy ezt a végső felelősségét a bizottság vállalni tudja, Egyrésztről meg kell határoznia a kiadási összegeket, amelyeket szabályszerűen eszközöltek, és amelyeket az Európai Unió költségvetésére lehet terhelni, másrésztről ki el kell különíteni azokat a kiadásokat, amelyek a szabályoknak nem felelnek meg. Tehát a kiadások összegének ezen meghatározása, amely összegeket a bizottság jogszerűnek, szabályszerűnek tekint, tehát amelyek az EU költségvetésre terhelhetőek, ez még mindig nem szerepel a rendeletben a bizottság kötelezettségeként. Mm. Ez az éves összeg, amely az EU költségvetését terheli, ezt még mindig nem határozza meg egy pozitív döntés. Továbbra is a szemlek lezárását illetően a szemvevőszék megállapítja, hogy nem volt semmiféle módosítás azt illetően, hogy hogyan lehet a költségeket csökkenteni az általány korrekció révén. Kritikával illettük az általány korrekciók kiterjedését, amelyet korrekciókat a bizottság alkalmaz megállapíthatjuk, hogy a rendszer előirányoz pénzügyi korrekciókat, amelyek eltérnek attól, amit a regionális fejlesztési alap, illetve az Európai Szociális Alap, valamint a kohéziós alap esetében irányoztak elő. A strukturális alapok ö, keretében amikor a bizottság általány korrekciót javasol, akkor a tagállamoknak van lehetőségük arra, hogy kimutassák, hogy a szabálytalanságok összege alacsonyabb, mint a bizottság általány értékelése. Ezzel szemben ez a lehetőség, hogy a tagállam bemutassa, hogy túlságosan nagy az általány korrekció, ez a mezőgazdasági kiadások esetében nem áll fenn. Nos, a támogatások csökkentésével kapcsolatosan néhány szó. Itt a támogatások összegének csökkentéséről van szó, amelyeket a kedvezményezett várhat, hogyha a támogatás bizonyos feltételei, illetve bizonyos kötelezettségek, amelyeket a kedvezményezett vállalat nem kerültek teljesítésre. Nos, ezzel a ponttal kapcsolatban elmondanám, hogy a rendelet tervezet, és különösen a rendelet 65-ös cikke rendkívül zavaros. Például megkülönböztetés mesterséges megkülönböztetést tesz, legalábbis én nem értettem meg ennek az értelmét. Egyrésztről a kiadások csökkentése, a kifizetések csökkentése, másrésztről pedig azon szankciók között, amelyek a kifizetések csökkentésére irányulnak, és ezek között a különbséget nem fejti ki a szöveg. És ha egy kicsit tovább lépünk, és áttérünk a 80, a 97-es cikre, akkor láthatjuk, hogy a kifizetések csökkentéséről esik szó a rendeletben, amelyek nem hatnak ki a kifizetések szabályszerűségére. Ez szintén meglepő, mert egy kedvezményezett, aki nem tartja be a szabályokat, annak úgy ezek szerint joga lenne a teljes kifizetésre, ezen kifizetéseket szabályszerűnek tekintik, ugyanakkor a kedvezményezetnek vissza kellene fizetnie ezen támogatások egy részét, és szankciókkal kellene szembenézni a jogsértés miatt. Én nem értem ennek a rendelkezésnek a logikáját. Nos, a támogatások csökkentésének ezen politikája nagyon fontos eleme a kölcsönös megfeleltetés politikájának. A támogatások csökkentése révén próbáljuk tiszteletben tartatni a kölcsös megfeleltetés politikáját. Két észrevétel ezzel kapcsolatosan. Itt a szankciókról van szó a kölcsös megfeleltetés megsértése esetén. A bizottság javasolja, hogy az összes gazdálkodó feleljen meg az összes ilyen feltételnek, hogy jogosult legyen a közvetlen támogatásokra. És itt Sajnos a rendeletben nem az általunk szorgalmazott koncepciót fogadták el. Végezetül továbbra is a kölcsönös megfeleltetés tárgykörében a szék megállapította, hogy a kifizetések csökkentése, hogyha ezen feltételek sérülnének, nos, az a rendszer gyengült, mert az általános csökkentési arány, amely a korábbi rendeletben 3% volt, most már nem jelenik meg itt a rendelettervezetben. Nos, ezzel még zárásként a következőt mondanám el egyszerűen. Nos, a reform végrehajtásának egy administratív költsége lesz különösen a tagállamok számára, amely 15%-os növekedést jelenthet a közvetlen támogatások kezelését illetően. A számvevőszék szerint kevés információ van azt illetően, hogy hogyan kompenzálják ezeket a kiegészítő költségeket a hatékonyság növelése révén. Ezzel zárom is beszámolómat, elnök úr, de szeretném még kiemelni, hogy mennyire fontos a kapcsolattartás, a találkozó, amit, amiket lebonyolítottunk az Önök Szakbizottságának jelentéstevőjével, és hogy mennyire ö, konstruktív volt együttműködésünk. Köszönetet szeretnék mondani ezért. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönjük szépen a szembevőszék képviselőjének, amiért bemutatta ezt a rendkívül fontos jelentést, amely az Európai Unió egyik nagyon-nagyon nagy horderejű politikájával függ össze. A vita során minden bizonyal felmerülnek majd még kérdések a jelentése kapcsolatosan. Számomra úgy tűnt, hogy az önök jelentésének eredménye nagyon jó. Olyannyira meggyőző volt a jelentés, hogy úgy gondolom, hogy gyakorlatilag egy 15%-os igazgatási költség növekedéssel járó reform nem igazán kedvező. Fontos lenne megvizsgálni pontosan, hogy a bürokratikus költségek növekedésének mi az oka, és hogyan tudjuk azokat elkerülni adott esetben. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a jelentéstevők közül ki szeretne felszólalni. Ivanova asszony, vagy Deutsch úr, vagy Holmeyer asszony, de úgy látom ő most nincs itt. Igen, parancsoljon. Ügyrendi kérdés. Elnézést, elnök úr, de nem lenne jó, hogyha az Európai Bizottság reagálna először, mielőtt saját véleményünket megosztanánk önökkel? If they come... Hát, ha egyetértenek a kollégák, általában úgy szoktuk csinálni, hogy az előadók kapnak szót, és csak utána az Európai Bizottság, de hát fontos kérdés, és ha a kollégák úgy vélik, úgy tartják helyesnek, akkor megkérhetjük az Európai Bizottság képviselőjét, hogy osztanak meg velünk álláspontját. I, I see they agree. Látom, mindenki bólogat, főleg az előadók, akkor hát miért is ne? Kérem az Európai Bizottságot, illetve annak nevében a képviselőjét, hogy ossza meg velünk álláspontját. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok valamennyi euh, képviselőnek, akik lehetővé tették, hogy azonnal szólj, szóhoz jussak a szemvevőszék tisztelt képviselője után, akit itt üdvözlök, és üdvözlöm a szemvevőszék véleményét is, hiszen ez valóban egy nagyon hasznos hozzájárulás volt a kap reformjával kapcsolatos munkához. Köszönetet mondok azokért az erőfészítésekért is, amelyeket a bizottság tett, amikor is számításba vette számos ajánlásunkat az egyszerűsítés irányában, és szeretném jelezni, hogy ami a kifizetések módozatait illeti, a kifizetések módozatainak modelljeit, itt egyszerűsített modellt vezetünk be, amely az egész Európai Unió összes gazdálkodóját érinti, esetleg olyan országokban is, ahol gyengébb administratív kapacitások vannak, ahol is a gazdálkodók kétharmada tevékenykedik. Nos, az aktív gazdálkodó definíció szintén nagyon fontos és üdvözlendő, hogyha a szemövőszék által kért irányba haladunk, akkor itt még mindig nagyon messze vagyunk az egyszerűsítés céljától. Elgondolkodunk tehát azon, hogy hogyan lehetne az aktív gazdálkodót meghatározni, hogy csak az aktív gazdálkodók kapjanak támogatásokat, oly módon, hogy az a definíció ne okozzon semmiféle plusz administratív költséget a tagállamok számára. És elgondolkodunk egy negatív listán, amely segítségével ezt el lehet érni. A ö, capping, a maximalizálás ö, tárgyában szintén abba az irányba mozdulunk el, hogy a közvetlen kifizetések ö, rendszere egyenlőbb legyen, ami a tanúsító szervezetek fontosabb szerepét illeti, a számövőszék ezt üdvözölte. Ö, most tehát már nem csupán megbízhatósági nyilatot, nyilatkozatot kell szolgáltatniuk a kifizető ügynökségek tevékenységéről, hanem véleményeket kell mond, véleményt kell mondaniuk a tranzakciók szabályszerűségéről, megbízhatóságáról is. És itt szeretnék ö, emlékeztetni arra, hogy a, ezek a tanúsító szervezetek gyakran már kockázatelemzést is végeznek a szemvőszék ajánlásnak megfelelően. A reform nem elég ambiciózus, említette a szemvőszék, ami az egyszerűsítést illeti. Már utaltam erre az aktív gazdálkodó definíciója kapcsán. Megpróbálunk megfelelő alternatívákat találni, ezzel kapcsolatban, ahogyan ezt már említettem. A vidékfejlesztést illetően a számvevőszék azt jelezte, hogy az adminisztratív költségek növekedtek, illetve az ami tehát a vidékfejlesztést illeti, a közös stratégiai keret, amely a struktúrás alapok összegségére alkalmazandó. Nos, a vidékfejlesztési alap szintén egy következetes keretet akar bevezetni ebben a tekintetben, és erre választ fogunk adni. Ami az ökokondicionális kondicionalitást illeti, a javaslataink már most jelentős elérő lépést jelentettek a további követelményekhez képest. A lényeg az, hogy a jogalkotási keretet egyszerűsítsük, és így módon hozzájárulunk a célkitűzések eléréséhez, az éghajlatváltozás, a biodiverzitás, a vízpolitika, az állatjólét és egyéb tárgykörökben. Ahogyha egyre tehát a célkitűzések esetében is mindenképpen ö, csökkenteni kívántuk az elérendő célkitűzések számát. Kretan úr egy példával élt, amit még nem igazítottunk ki elégségesen a közvetlen támogatások kapcsán vannak specifikus helyzetek, amelyek specifikus költségeket vannak maguk után. A vidékfejlesztés keretében megnézzük a gazdálkodók helyzetét, el ki akarunk tűzni számos célt, de a közvetlen kifizetések keretében minden egyes gazdálkodó esetében azt megnézni, hogy milyen specifikus költségeket kellene kompenzálni. Nos, ebben az esetben az egyszerűsítés politikájával szembe hatnánk. A bizottság tehát úgy véli, hogy a bizottság javaslata továbbra is a kiadások ellenőrzésére irányul, és ezek a szemvevőszék szerint az eredményeket és a kihatásokat még nem lehet eléggé értékelni. A mi javaslatunk egy irányváltást jelent a közös agrárpolitika értékelését illetően. Itt van például a 110-es cikk a horizontális rendeletben, amely kifejezetten előirányozza egy nyomonkövetés és értékelési keret kialakítását, hogy a teljesítményeket mérni lehessen a kap egészében hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket, és kialakítottunk mutatókat is. Négy évenként jelentést nyújtunk be a tanácsnak, illetve a parlamentnek ezen nyomonkövetési és értékelési munka eredményeiről. Ami a szemvevőszék megjegyzéseit illeti, mely szerint a kifizető ügynökségeknek megfelelő időt kell biztosítani, hogy alkalmazkodni tudjanak az új kaphoz, az új rendszerhez, Nos, itt teljes mértékben egyetértünk ezekkel az aggodalmakkal. Nagyon fontosnak tartjuk a kifizető, kifizető ügynökségkel folytatandó párbeszédet, és azt is, hogy legyen elegendő idejük az alkalmazkodásra. De felhívjuk a figyelmet arra is, a parlament, illetve a tanács részéről, hogy szükség van arra, hogy a kappal kapcsolatos döntések esetében elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy még ezek végrehajtása előtt a kifizető ügynökségek ezeket értékelni tudják, és aztán el lehessen végezni a szükséges nyomon követési munkát. Záró megjegyzésem, az egyszerűsítés tehát rendkívül fontos, számunkra is alapvető elem, de nem öncél. És ezt pontosítani kell szakpolitikáink célkütizéseit illetően, például a közvetlen kifizetések esetében nagyon fontos a környezetbarát jelleg, illetve az egyszerű, a kifizetések egyszerűsítése. A szemvevőszék ajánlásait nagyon figyelmesen meg fogjuk vizsgálni, és megnézzük, hogy hogyan tudunk még előrelépni az egyszerűsítés irányába. Köszönöm a figyelmet. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük a bizottság állásfoglalását. Megadom most a szót a jelentés tevőnek, vagy jelentéstevőknek, elsőként Ivanova asszonynak parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőjének, így az első eh, prezentációért, illetve a számvőszék részéről Kátán úrnak, akivel kiváló volt az együttműködés, mint mindig. Én vagyok a vélemény eh, készítője, a horizontális témában, így ebből a szempontból fogom röviden kommentálni ezt a kérdést. Úgy vélem, hogy négy területen kell javítani ezt a rendeletet. Eredmények, megelőzés, egyszerűsítés és költség hatékonyság eh, elemzés. Lássuk hozzá eredményeket. Egyetértek a számvőszékkel, miszerint az új kap eredményorientált kell legyen. A költségek megfelelésének ezek eh, szabályi le vannak fektetve már most is, de a pénzügyi gazdálkodás terén vannak hiányosságok. Jó volt hallani az Európai Bizottságtól, hogy a teljesítményt jelzőszámokon dolgoznak. Reméljük, hogy ezek a mindennapokban is majd működőképesek lesznek, és valóban mérik a programok hatékonyságát. Második terület megelőzés. Mindig olcsóbb megelőzni, mint később kiavítani egy hibát a számvőszékkel egyetértek, mi szerint meg kell erősíteni a prevenciós, megelőző intézkedéseket a kifizető ügynökségek, illetve az igazoló hatóságok terén. Így eh, úgy vélem, hogy jobb lenne, hogyha már a létrehozáskor eh, szorosan figyelemmel követnénk őket, eh, és természetesen egy utalagos elemzésre is szükség van. A költséghaszon elemzés tekintetében 15%-os javú, emelkedés várható az ügynökség eh, költségeinek eh, terén, de költséghaszonelemzés készült azzal kapcsolatban, hogy ezen változások pontosan milyen haszonnal, előnyökkel járnak, 15%-kal nagyobb eredményt is produkál a 15%-os költségnövekedés? Szerintem egyértelmű válaszokra van szükség e kérdésben. Negyed sorban egyszerűsítés, amit Khatin úr is említett a beszámolójában egyértelmű mindenki számára, hogy az eljárás rendet egyszerűsíteni kell, és természetesen elismerem az eddigi ezen a téren tett erőfeszítéseket. Ugyanakkor vannak még problémák, van még tennivaló, például az ökokondicionitás, vagy cross-compliance terén, ahol bizony eh, ahol bizony igencsak bonyolultak a dolgok. Vannak még kérdések, amelyekre nem kaptam választ, ezért megválasz, meg én is felteszem őket, még ha átfedés is lesz Kreten úr által mondottakkal. A, a 9-es cikk értelmében a rendelet 9-es cikk értelmében az igazoló hatóságok véleményezik a, a, nem a beszámolókkal kapcsolatban, hanem csak a nyilatkozatokkal, igazoló nyilatkozatokkal kapcsolatban ami, ami furcsa számomra, mi az oka ennek, hogy ez így változik, ha jól értjük, kérem magyarázzák el, hogy miért van az, hogy ez az eljárás az ellenőrzés és a monitoring megfelelő alapját képezi. Második kérdés. Az elszámolás, zárszámadás kérdésében felmerül bennem, hogy az agrárium terén miért ne használhatnánk ugyanazt a modellt, mint a kohéziós alapok esetében például, ahol különböző mintavétel alapján eh, pontosabban meg tudjuk becsülni a szabálytalanságok arányát, ahelyett, hogy általány korrekciót alkalmaznánk. Felmerült a 65-ös és 97-es cikkel kapcsolatban egy-egy kérdés. Szeretném Eh, hogyha a szankció, azaz penalty szót, kifejezést egyértelműen értelmezni, főként a 97-es cikkben, ahol aztán több képe, többféleképpen is lehet azt értelmezni. A szankciókat nem lehet a becsült hibák ellen eh, tételeként eh, beszámítani. Kérem ezt világosítsa meg számomra. Végezetül a cross-compliant vagy kölcsönös megfeleltetés, hogy még inkább ökokondicionalitás eh, terén az új rendeletben az Európai Bizottság javaslat alapján a kisgazdáknak nem kell az ökokondicionalitás feltételének eleget tennie, de ez azt jelenti, hogy egy egész régiók, ahol csak kisgazdák vannak, felmentést kapnak e szabály alól? Én értem, hogy időigényes és bonyolult ezeket betartását ellenőrizni, de a szemvőszék például egy adhok mintavételt javasolna, ahelyett, hogy teljesen felhagynák ezekkel az ellenőrzésekkel. Ezek voltak a fő gondolataink Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Dolcs Tamás kapszót parancsoljon. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ha megengedik, röviden két általánosabbnak tekinthető megjegyzésem lenne, illetve ezt követően talán további kettő, illetve három konkrét észrevétel. Mindenekelőtt én magam is szeretnék köszönetet mondani eh, Kreten úrnak, az Európai Számvőszék eh, tagjának egy rendkívül értékes jelentés került elénk az ő munkájának, kollégái munkájának, illetve a számvevő széknek köszönhetően, és meg tudom erősíteni, amit kolléganőm említett, hogy a korábban megszokottaknak megfelelően példaértékű már eddig is Kreten úrral az együttműködésünk, gondolom ez a bizottságunk valamennyi tagjára igaz. Először is azt szeretném jelezni, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban vagyunk, az előttünk álló esztendőkben, a 2014 és 20 közötti években a közös agrárpolitika és vidékfejlesztés az unió költségvetésében továbbra is a legnagyobb költségvetési tétel lesz. Az az összeg, amit eh, az egyelőre persze még konkrét számaiban, végső számaiban nem ismert költségvetési perspektívában erre a célra fogunk fordítani, ez meg fogja haladni a 300 milliárd eurót, tehát nem akármiről beszélünk, valószínűleg, hogyha 3 millió euró szabályszerű, hatékony felhasználásáról lenne szó, ahhoz is nagyon pontos szabályokat kell alkotnunk, de itt ennél jóval nagyobb összegről eh, beszélhetünk, így tehát azt gondolom, hogy indokolt, hogy kellő alapossággal, és adott esetben a megszokott udvariasnak is sokszor udvarias kodónak tekinthető európai beszédmódhoz képest egy kicsit határozottabban, ha kell, és indokolt, akkor kritikusabban vizsgáljunk meg kérdéseket. A második észrevételem, megjegyzésem az, hogy eh, határozottan úgy látom, hogy bevált az a megoldás, hogy a közös agrárpolitika és vidékfejlesztés kéz a kézben jár, úgy gondolom, hogy ennek is köszönhető, hogy sem a bizottság javaslataiban, sem a parlament bármely bizottságában eddig az elkövetkezendő előttünk álló hét esztendőről folyt költségvetési eszmecserében az a kérdés, hogy vidékfejlesztés és közös agrárpolitika, vagy vidékfejlesztés és kohéziós politika, ez a kérdés nem merült föl, <clears throat> a közös agrárpolitika és vidékfejlesztés együttes kezelése beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Néhány konkrétum mindazzal kapcsolatban, amit Kreten úr e- elmondott. Elsőként egy e, közös veszőparipánkat hadd említsem meg. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az Európai Parlament, és értelemszerűen az Európai Tanács asztalán fekvő, a bizottság által elkészített jogszabálytervezetek az esetek döntő részében az egyszerűsítésről beszélnek, hagyj csak egy zárójelet, elfogadom, hogy az egyszerűsítés nem öncél, de az egyszerűsítés egy nagyon fontos cél. Erről a nagyon fontos célról beszélnek a biztosok, beszélnek a bizottság munkatársai, maguk a jogszabálytervezetek azonban az eseteknek egy nagy számában az egyszerűsítés céljaitól nagyon távol esnek. Inkább bonyolultabb, áttekinthetetlenebb, nehezebben értelmezhető, nehezebben végrehajtható, a végrehajtás tekintetében a tagállami hatóságok számára plusz költségeket, plusz szervezeti erőforrásokat igénylő elképzelésekről van szó. És egyetértek Kreten úrral abban, nekem is ez a benyomásom a jogszabálytervezetek áttanulmányozása után, hogy a vidékfejlesztési politikát illetően is szavakban egyszerűsítésről beszélünk, valójában a javaslatok döntő többsége ezzel a céllal ellentétes hatást vált ki. Szerintem ebben a kérdésben itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Nem hiszem, nem csak a magyar nyelvben ismert ez a szólásmondás, hanem más európai nyelvekben nem lehet azt csinálni, hogy bort iszunk és vizet prédikálunk. Nem lehet azt csinálni, hogy egyszerűstésről beszélünk, és valójában egy egyre bonyolultabb, egyre áttekintetlenebb rendszert hozunk eh, létre. Eh, jelentésemben erre a kérdésre külön és komoly hangsúlyjal szeretnék eh, kitérni. A második kérdés az ellenőrzés, amiről Ivanova kolléganőm is beszélt. Én úgy gondolom, hogy egyet kell értenünk, maximálisan egyet lehet értenünk azzal a megközelítéssel, ami a számvevőszék jelentésében is szerepel. Indokolt, hogy a vidékfejlesztési politika területén az egyes tagállamok ellenőrző rendszerének a megbízhatóságáról még az előtt bizonyosodjon meg a bizottság, mielőtt a tagállamok vidékfejlesztési programjainak a végrehajtása meg nem kezdődik, mielőtt még a programok végrehajtása során a kifizetések el nem kezdődnek valóban olcsóbb egy megbízható ellenőrzési rendszer felépítése, a kritériumoknak megfelelő ellenőrzési rendszer áttekintése, és ezt követően a vidékfejlesztési programok végrehajtásának a megkezdése. És végül, de nem utolsó sorban komoly problémának látom, hogy eh, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapra vonatkozó Európai Bizottsági javaslatban a megfogalmazott célkitűzések rendkívül szerteágazóak. Készséggel elfogadom, hogy eh, egy teljesítményelvet, egy hatékonysági elvet fokozottabban kell figyelembe vennünk az agrár és vidékfejlesztési politika esetében is. Ebből a szempontból rendkívül lényeges a világosan megfogalmazott célkitűzések. Azonban itt is egy kettőséget érzek. Egyfelől az a kommunikáció bizottság által, hogy, hogy koncentrált, világos, jól targetált célkitűzéseket határozzunk meg, aztán valójában ezzel a kommunikációval ellentétes gyakorlat, alacsonyabb szinten állandó kompromisszumok, és valójában a célkitűzések túlságosan szertágazóak, ezért nehezen követhetőek. A kettős finanszírozás veszélyét, esélyét nagyban eh, magukban rejtők, tehát a vidékfejlesztési politika területén is a célkitűzéseknek egy koncentráltabb megfogalmazására van szükség. Még egyszer köszönöm a számvőszéknek, Kreten úrnak a munkáját, és érdeklődéssel várom az első konzultációt a témával kapcsolatban. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Számos kérdés merült fel, de a lista alapján javaslom, hogy még vegyünk hozzá egy további felszólalást, és Jan Gebhardi kap szót következőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar sorra kerülök. Szeretnék köszönetet mondani Kreten úrnak ezért a beszámolóért, nem csupán azért, mert nagyon fontosnak tartom, hogy meghallgassam a szemvevőszék kritikus véleményét a javaslatokkal kapcsolatosan, hanem azért is, mert parlamentünk és a tagállamok számára ez valóban az igazság pillanata. Amikor meghallgattam Kreten úr beszámolóját, akkor arra gondoltam, hogy itt egy nagyon fontos elemről van szó, amit nem akarunk meglátni, tehát nem csupán a forrásokról, eszközökről van szó, hanem az eredményekről, amelyeket ezen forrásokkal el akarunk érni. Kérem tehát a szemvevőszéktől, a tanástól és a bizottságtól, hogy nem arról van ez szó, hogy a tagállamokat nem érdeklik az eredmények, csupán az intézkedések, a finanszírozások. Nem lehet-e az, hogy amikor más javaslatokkal élnek, akkor az első reakció az, hogy kezükbe kapják a számológépet, és csak azt számolgatják, hogy mennyi pénz fog befolyni. Utalnék például a holland miniszterre, aki azt mondta, hogy a Hollandia esetében azt akarták, hogy kevesebb csökkentés legyen. A célkitűzések iránt senki nem érdeklődött, csak a pénzről beszéltek. Tehát úgy tűnik, hogy itt nem látjuk a lényeget. Legyünk tehát őszinték, és különösen a tagállamokhoz forduljunk, hogy a kap célkitűzéseivel foglalkozzanak a pénzbezsebelése helyett. Elnök, köszönöm. Javaslom, hogy a felvetődött kérdésekre hallgassuk meg a válaszokat, hiszen kiegészítő kérdések hangzottak el a bizottság irányában. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Ivanov asszony több kérdést is feltett. Az hatóságokkal kapcsolatban, a szervekkel kapcsolatban, illetve hogy nem kellene ugyanazt a modellt használni, mint a kohéziós alapok esetében, mi úgy gondoljuk, hogy ugyanazt a modellt használjuk, ugyanazt a pénzügyi rendeletet használjuk, és az a rendszer, amelyet az agráriumban használtunk, pontosan az a modell, amelyet minden közös közös végrehajtású alapszámára, közösen kezelt alapszámára alkalmazni kíván az Európai Unió. De természetesen Ivanova asszonynal szívesen beszélgetünk még erről, a közeljövőben úgyis lesz egy találkozó, amelyet már terveztünk. Kreten úrral is szívesen tisztázok ezt a kérdést. A szankciók és az ökokondicionalitás vagy cross-compliance kérdéssel kapcsolatban. A cross-compliance, az ökokondicionalitás a gazdák részéről egy olyan kötelesség, amely egy általános jellegű, úgynevezett due diligence jellegű. Hogyha ezt nem tartják tiszteletben, akkor szankciók jönnek pénzbüntetésről van szó, amelyet levonnak bármiféle olyan kifizetésből, amelyet a gazda kap. a közvetlen kifizetésekre vonatkozó rendelet értelmében. Az ökokondicionalitása kapcsolatban, ha jól értettem kérdését, miszerint a kis gazdákat kivesszük ennek a hatájáról, sok a kis gazda kistermelő Európában, így hogy fogjuk elérni a cél, céljainkat. Nos, valóban sokan vannak Európában a kis termelők, kis gazdák, ugyanakkor az általuk megtermelt földterület mindösszesen 3%-ot tesz ki, ami nem sok, így nem veszélyezteti azt a fő célt, amely az ökokondicionalitás mögött áll. Tösszemes kérdésére reagálva, aki felvetette a javaslatunk komplexitását, bonyolultságát. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a különböző szakpolitikai célok, például a jövedelemtámogatás, a gazdák jövedelemtámogatása, a jobb környezetvédelmi feltételek biztosítása, a jobb területi egyensúly megteremtése, és így tovább, hogy csak a legnagyobb célokat említsem. Tehát a rendelkezésünkre álló eszközök a lehető legegyszerűbben próbálják ezeket szolgálni, de szívesen veszünk bármiféle javaslatot, amelyet tovább egyszerűsíthetjük az e- eszközöket, illetve csökkenthetjük az adminisztratív vagy bürokratikus terheket. Rámutatnék erre a 15%-os e, adminisztratív költség növekményre, amelyet felvetett Ivanova asszony. Valóban a hatástolományunkban is szerepel ez. Ebben a 15 százalékban benne van az a költség, amely a gazdákra eh, hárul, illetve amely a nemzeti szervekre eh, hárul. Gondolok itt olyan eh, költségekre, mint például az az, az idő, amit a formanyomtatványok kitöltésére folytanak a gazdák, tehát itt nem pénzben kell feltétlenül gondolkodni, bár arra váltottuk itt. És természetesen ezt a fajta administratív költséget meg kell próbálni csökkenteni egy aktív, az aktív gazdálkodó fogalmával kapcsolatban egy jóval egyszerűbb megközelítésen dolgozunk az ellenőrzés terén, Ugyanez igaz, megpróbáljuk folyamatosan keresni a módjait annak, hogy a vidékfejlesztés és az első pillér együttes van eh, például a greening, azaz a környezet barátabbá tétel ellenőrzésének egyszerűsítésével a további költségeket csökkenthetjük. Köszönöm elnök úr. Weiter gehen in der Rednerliste, als nächstes der Kollege. Akkor tovább haladunk a felszólalók listán, Jan Mulder kapszott következőként. Köszönöm elnök úr. négy eh, kérdésből, a számőszék említett négy területből kettőre koncentrálnék. Az első a kifizetések feltételei, kritériumai. Az Európai Bizottság, ha jól olvasom, igen, csak büszke arra a tényre, hogy 2020-ra az egy hektár első kifizetés sokkal egyenletesebben osztik meg, mint jelenleg. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb kritérium, hiszen ami engem illet, a jövedelem támogatás azaz az egy hektárra e, eső támogatása a társadalom irányába nyújtott e, szolgáltatással kell, hogy arányos legyen például a környezetbarátabb gazdálkodás, és így tovább, és így tovább. Úgy vélem, hogy e, vannak olyan területek Európában, ahol 50 ezer euró egy hektár termőföld, itt sokkal nagyobb támogatásra van szükség, mint Európa azon részén, ahol egy hektár termőföld 5000 euróba kerül. Tízszer annyiba kerül a termőföld, így jóval drágább nyilván például a környezetvédelmi szabályok eh, betartása is legalábbis egységre lebontva, mint máshol. Így a kérdésem az, hogy az Európai Bizottság ilyen mértékben veszi ezt figyelembe, mennyire vizsgálja, hogy ez ebben a, és ebben a régióban indokolt mértékű kifizetése, mik a pontos kritériumok tehát. Második kérdésem, az igazoló szervek egy nagyobb, fontosabb szerepet kapnak. Ez rendben is van. Ezzel csak nyerhetünk. Ugyanakkor az igazoló szervek engedélyezése vagy elfogadása a tagállamokra hárul. Hogyha valóban bízik ebbe ezekben a szervekben, akkor fogadja el őket az Európai Bizottság is, hagyja ezt jóvá. Miért nem így van ez? Ez tehát a két egyszerű kérdésem. Köszönjük szépen. Száva már kollégánk a következő. Uh, I have only one question Köszönöm, csak egy kérdésem van az Európai Bizottsághoz, de mielőtt feltenném a kérdésemet, mondanék valamit. Hogy mintegy, megágyazzak a kérdésemnek. Tudom, hogy én úgy vagyok ebben a házban, de minden reggel arra próbálom emlékeztetni magamat, hogy miért is vagyunk itt. és ez közvetlenül összefügg azzal, amit most kérdezek az Európai Bizottságtól. 300 milliárd euróról beszélünk, illetve arról, hogy milyen óriási szakadék tátong a polgárok véleménye és a kap között, hiszen az agráriumra költjük a legtöbbet. Azt várják tőlünk, hogy termelékenyek, hatékonyak legyünk. Valóban ezt várják tőlünk. Egész nap, tegnap és ma az Agrárbizottságban ültem, és szeretnék mindenkit előre figyelmeztetni, főként az Európai Bizottságot, hogyha legközelebb az Agri Bizottságban járnak, és azt mondják, hogy az első a Kreten úr kiváló munkájára az első reakciójuk ugye az volt, hogy aktívan próbál, keresik a módját annak, hogy megtalálják a definíciót az aktív gazdára, gazdálkodóra, és hogyha találnak egy ilyen definíciót, akkor majd dolgoznak az ellenőrzési mechanizmusokon is, ami a definíción alapul. Nos, megmondhatom, hogy az Agrárbizottság nem fogja ezt elfogadni. Tudom, mert onnan jövök. Egyértelmű volt az eszmecsere, hogy a vita. Ez az Agri Bizottság számára elfogadhatatlan lesz. Ezt nem. Reformokban ezt nem fogják elfogadni. úgy vélem, hogy nem jó irányból közelítünk a kérdéshez. Nem az apró részletekben, elméleti, szinte már filozófiai mélységekben kellene elvesznünk arra vonatkozóan, hogy mit jelent az, hogy aktív gazdálkodó, nem lesz soha igazi kompromisszum, a nagyobb képet érdemes lenne most már látnunk. Ugyanok kollégi Gája Gája kolléga kapszott még ebben a körben. Rögtön az előttem szóló által mondottakhoz kapcsolódnék. Természetesen ez egy politikai konfliktus, de néha kockáztatnunk is kell a szükség esetén. Az Agri szakbizottságban talán nem a legszélesebb támogatást kapja ez, és ez nem egy meglepetés. Én szociáldemokrataként örülök hogy az Agri Szakbizottságban a szociáldemokrata kollégák azt mondják, hogy valóban ezeket a támogatásokat az aktív gazdálkodókra akarjuk összpontosítani, irányítani. És hogyha megnézzük ezt a nagy kérdési tömböt, az agrárpolitikát, hogy hogyan lehetne itt a pénzeket hatékonyabban felhasználni, hogy jobb eredményt és célirányosabb ö, teljesítményt kapjunk. Tehát el kell tennünk egy olyan agrár, tehát olyan agrárpolitikát kell finanszíroznunk, amely a gazdálkodókhoz juttatja a támogatásukat. Rependi úr felszólalásait 100 százalékig osztom. Az egyik legnagyobb csalódásom az volt, amikor a mezőgazdasági államtitkár konferenciáján vettem részt Németországban, és amit ön mondott, annak minden egyes mondatát ott megerősítették. Hiszen a arról vitáztak a résztvevők, hogy merre tartson a közös agrárpolitika, és a 17 ott jelenlévő német mezőgazdasági miniszter, illetve államtitkárok legnagyobb aggodalma az volt, hogy hogyan kapunk a lehető legtöbb forrást az EU költségvetéséből. Senki nem azt kérdezte, hogy miért kapunk ennyit, vagy mire kapunk ennyit, hanem hogy mennyit kapunk. Ez volt a fő kérdés, frakciótól függetlenül. Tehát egy olyan mechanizmus, ahol nincs valódi ellenőrzés, hogy nem minden mezőgazdasági területet kell támogatni, hanem csak az olyan területeket, amelyeket jó mezőgazdasági ökológiai állapotban tartanak, tehát, hogy itt ne golfpályákat, vagy bányákat, vagy egyebeket támogassunk. Nos, ez a ez lenne a fontos, és pontosan ez az, amit kollégám az előbb említett. Tehát itt nem csupán a ö, pénzről van szó, és hogyha kap erősebben képes lesz arra, hogy a polgárok ö, figyelmét felhívja arra, hogy hova kerülnek ezek az adókból befizetett pénzek, néha a saját kormányunk is kudarcot val ezen törekvésekben, és a támogatásokat általánosan folyósítják a mezőgazdaság egészének, az öntözők Anna elv szerint. Nos, én teljes mértékben támogatom a bizottság azon erőfeszítéseit, hogy a az jutassák ezeket a támogatásokat, és a támogatások legyenek célirányosak. Bizonyosan ez a szakbizottság támogatni fogja ezen törekvéseket. Nem tudom, hogy az egész parlament itt tesz, de mi bizonyosan elnök. Köszönöm. Még egy valaki jelentkezett szólásra, és aztán lezárnám a vitát, illetve a válaszok célból megadom a szót az előadóknak. Liberacki úr jelentkezett. Még tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A mezőgazdasági politika az a terület, ahol a költségvetésünk nagy részét elköltjük arányosan tekintve, százalékosan tekintve, ugyanakkor ez azonban egy nagyon érzékeny terület, és a fő kérdés az, hogy kit támogatunk a gazdákat vagy a fogyasztókat. Továbbá kérdés az, hogy a mezőgazdasági termékek világpiacán mennyire tudunk szabadon mozogni, illetve mennyire kell alkalmazkodnunk a kívülről érkező szabályokhoz. Az első kérdésre adandó válasz az, hogy főként a polgárokra kell összpontosítanunk, a másodikra adandó válasz pedig az, hogy a partnereink által alkalmazott szabályokhoz kell igazodnunk. Harmadszor pedig nem szabad elveszítenünk azon készségünket, hogy élelmiszereket termeljünk és dolgozunk fel az Európai Unióban. Hiszen elképzelhetjük azt, hogy élelmiszereket 100%-ban importálunk. De a kívülről történő 100%-os import nagyon veszélyes út lenne. Ebből adódik a mi dilemmánk. Hogyan alakuljon az első és a második pillér közötti kapcsolat? Egy olyan országból érkeztem, amely új tagállam az Európai Uniónak, és a második pillér a csatlakozásunk idején nagyobb támogatást élvezett. Hatalmas dilemma ez, hiszen a kivizetések közvetlenül a gazdákhoz érkeznek, és ez azt jelenti, hogy bizonyos csoportokat támogatunk, ez pedig a termelés koncentrációjához vezet, valamint a termőterület tulajdonlásában is egyfajta koncentrációt eredményez. Tény, hogy a jelenlegi helyzet konzerválódik, megkövül úgymond. Sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy túl sok embert foglalkoztatunk a mezőgazdaságban, ugyanakkor azonban a másik oldalon, hogyha nem növeljük a közvetlen kifizetéseket, ennek az lesz a folyamánya, hogy Egyre többen elköltöznek a vidéki területek körül, és elhagyják a mezőgazdasági ágazatot. Már most 13 os a munkanélküliség, és hogyha ez megtörténik, akkor még nagyobbra nő a munkanélküliek száma. És a mi szemszögünkből, a szocialisták és demokraták szemszögéből felvetődik a kérdés, hogy válság idején érdemes-e egy ilyen impulzust adni egy olyan időszakban, amikor egyébként sem tudjuk, hogy hogyan lábaljunk ki a válságból. Ilyenkor talán nem lenne célra vezető a munkanélküliek számát tovább növelni. Talán értelmesebb volna a közvetlen kifizetéseket növelni. Feltevődik természetesen a kérdés, hogy mi legyen a termőterület ár kritériummal az értékesebb területek ára természetesen magasabb. Fennáll azonban egy kapcsolat a termelékenységgel és Jens Geyer felvetette a kérdést, hogy hogyan oldjuk meg az elosztást úgy, hogy létrejöjjön egy valódi európai agrárpiac, valamint felvetette a termelékenység és a versenyképesség kérdését is a világpiacon. Talán érdemes lenne meghallgatni az Európai Bizottság álláspontját ezzel kapcsolatosan. Nagyon hálás lennék, hogy a bizottság ehhez hozzászólnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kérdések egész csokra gyűjtöttük egybe. Megkérném a bizottság képviselőjét, hogy szóljon hozzá, utána pedig Kretán úr kap szót, parancsoljon. Uh, first the questions... Köszönöm, elnök úr. Először is Molder úr kérdéseire reagálnék ahogy önök is nagyon jól tudják, a jelenlegi rendszer történelmi számokon alapul. What each farmer azon, hogy az múltban minden gazda miből mennyit termelt. Tehát a legtermelékenyebb régiók, országok kapják a legtöbbet. Ez igazságosabb, mint az a rendszer, ami felé tartunk? Szerintem nem. Ezt a történelmi modellt meg akarjuk szüntetni konkrét kérdést tett fel Mulder úr. Mi a konkrét kritériuma? Milyen konkrét kritérium alapján folyik a konvergencia tagállamok között? Van egy szám adat, ez persze nem kritérium, ezt én is elismerem, de ez egy eleme a több éves pénzügyi tervről folyó vitának. Ez a helyes válasz tehát. Ez egy lépés abban az, irány, abban az irányba, hogy még bármilyen kicsi lépés legyen is, tehát abba az irányba, hogy, kis, hogy szűküljön a, a, a szakadékat, vagy a különbség csökkenjen a tagállamok között, illetve nekik jutó támogatások között. De még egyszer mondom, ez egy szélesebb a részét képezi, hogyan osszuk meg az uniós forrásokat. Az igazoló szervek, független szervek, megvannak a belső, saját belső audit normáik, szabványaik, és a közös végrehajtás értelmében a tagállamokra bízzuk a feladatnak ennek ezt a részét. Ugyanakkor az igazoló szervek munkáját mintavételi alapon, éves szinten auditáljuk, ellenőrizzük. A többi kérdésre áttérve, 30 másodpercre hat koncentráljak az aktív gazda, aktív gazdálkodó fogalmára. Hallottam ugyanis, hogy ez egy roppant fontos fogalom, mert meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a források, a támogatások valóban azokhoz jutnak el, akik érdemben gazdálkodnak. Ezzel én is egyetértek teljes mértékben, de azt is hallottam, hogy van egy bizonyos fokú szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy eljutunk-e valaha is egy közös, mindenki szemére elfogadható és valós definícióhoz. Azon dolgozunk, remélhetőleg a tagállamokkal együtt, hogy, hogy egy két péléres koncepciót alakítsunk ki. Mi szerint félúton járunk már a helyes irányba, olyan, olyan terület nem kap támogatást, amelyet nem használnak megfelelően, amely nem használható a mezőgazdasági termelésre. A második összetevője ennek pedig az lenne, hogy nem kaphat támogatást mondjuk egy golfpálya, sportolásra használt terület, repülőtér, és így tovább. Tehát lenne egy ilyen negatív lista. hogy tetszik, fekete lista. És csak abban az esetben, ha valaki komolyan úgy érzi, úgy gondolja, hogy helytelen, hogy, hogy helytelenül bántunk vele, a bizonyítás terhe rajta van, azaz neki kell biztos, bizonyítania, hogy valóban gazdálkodó tevékenységet eh, végez. Tehát, hogy legalább 5%-a a, a jövedelmeknek ilyen eh, forrásból jön. Tehát még egyszer mondom, ami a lényeges ebben az egész koncepcióban, elképzelésben, az az, hogy a bizonyítás terhe megfordulna. Az Agri Bizottságban az előadó válaszát halva, azt hiszem, hogy közelebb jutottunk ehhez a célhoz, és éppen ezért optimista vagyok, mint önök. Köszönöm szépen ezeket a válaszokat, talán vannak még nyitott kérdések, csak egy egészen rövid kiegészítő kérdés. Csak tisztázni szeretném, lehet, hogy nem voltam teljesen világos, de tulajdonképpen a megjegyzéseimben arra próbáltam utalni, hogy ez az egyik legfőbb kérdés, nevezetesen kevesebb pénz áll rendelkezésünkre a jövőben. Ez az én legfőbb aggályom. Ezt szerettem volna mondani. Elnök? Igen, ez egy tisztázása volt a kérdésnek, most pedig a záró megjegyzéseket megteheti a szék képviselője, Krete úr, hogyha szeretné. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nincs csak hozzáfűzni valóm. Kevés kérdés érkezett a szemvevőszékhez, mint olyanhoz feljegyeztem a pontosításokat, amelyeket a bizottság eszközölt a számövőszék megjegyzéseivel kapcsolatban. Az aktív gazdálkodó tárgyában ez egy nagyon fontos pont. Hát némi hiányosságokat érzek, ami egyes rendelkezések tisztázását illeti, például az igazoló szervek pontos szerepét illetően, valamint annak pontos jelentését illetően, hogy mit is jelent a 97-es cikk. Aztán itt van még az általány korrekciók kezelésének kérdése. Továbbra is azt hiszem, hogy van különbség az általány korrekciók kezelését illetően a agrárszabályozásban, valamint a strukturális alapokra vonatkozó szabályozásban. Ez persze a most kezdődő vita részét képezi, és annál kevésbé fűznék ehhez kommentert, mert mint ahogy ma délelőtt mondtam önöknek, 4 óra 30 perckor az Agri Bizottsághoz kell ellátogatnom. Elnök, köszönöm, és sok szerencsét kívánok! Köszönöm. Ezzel lezárom a vitát ezzel a jelentéssel, ezzel a számövőszéki jelentéssel kapcsolatosan. Ez egy jó időpont, mert valóban, ahogyan Kreten úr elmondotta, a kappal kapcsolatos vita most kap igazi lendületet. Köszönetet mondok a bizottság képviselőjének is az adott válaszokért, és ezzel át is térhetünk a következő napi rendi pontra. Tagesordnungspunkt 3. A Herkules 3 napirendi pont. Itt a jelentéstevő Iliana Ivanova. Van itt egy munkadokumentum. Hier gibt es ein Arbeitspapier des... Van tehát egy munkadokumentum a szemvevőszék részéről. Twickle úr. Ja zuständig. Illetékes ebben a témakörben. Először is a jelentéstevő asszonyhoz fordulok, aztán az alap részéről Kauf urat üdvözölhetem, és az Európai Szemvőszék részéről Twikle urat. A DG Budget a bizottság részéről Tabern urat üdvözölhetjük itt körünkben. Elsőként tehát a jelentéstevő asszony kap szót, amennyiben óhajtja, tessék. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm. Elnök úr, tényleg csak röviden. Első munkadokumentumomat szeretném felvezetni, ami csak a kezdete a folyamatnak, miről is van szó. Egy különleges közösségi cselekvési program a Herkules 3, az unió pénzügyi érdekeinek védelme területén. 2004-ben indult, volt Herkules 1, 2, most már pedig 3, ami a kettes kiterjesztésével jött létre, annak érdekében, hogy a csalás és az illegális dohánykereskedelem is a hatája alá tartozzon. A jelenlegi Herkules 2 program 2013. decemberében jár le. A célunk pedig az, hogy a program hatékonyságát felmérjük és biztosítsuk annak folytatását. A jog és pénzügyi keret több kérdést is felvet, amelyet mindenképpen tárgyalnunk kell a jogalkotási aktus elfogadása keretében. Két munka dokumentummal van dolgunk. Három fontos témára kell koncentrálni szerintem ezen a ponton. Az egyes, ezek közül az első a források pántlikázása, úgy tetszik, illetve a programozás az a mi parlamentünk és a, főleg ez a szakbizottság mindig is támogatta. A termékhamisítás, illetve a, a cigarettacsempészet elleni harcot, ehhez kétség sem férhet. A kérdés, ami felmerül, eh, az az, hogy mennyire hatékony az erre fordított pénzek elköltése. Találhatunk-e hatékonyabb, koordináltabb módszert arra, hogy a bizottság és a tagállamok karöltve, vagy válvetve, ahogy tetszik, fellépjenek a termékhamisítás és a csempészet ellen? Kiváló alkalom ez a mai, hogy a bizottság és a számvevőszék eh, illetékesének jelenlétében valóban eh, a végére járjunk ennek a kérdésnek. Lássuk az earmarking, azaz az elkönyvett források eh, kérdése, a Herkules 2, a cigarettacsempészetre koncentrál, amely a boríték nagy részét képezi, 98,6 millióról 110 eh, millióra nő majd a Herkules 2-ről a 3-ra való átállás során. A különböző intézmények véleménye és eh, szempontjai úgy tűnik, hogy eltérnek az egyetemesség elve terén. Eh, bennem felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk az egyetemesség elvét megőrizni, amikor folytatjuk ezt a megkezdett munkát a Herkules 3-mal. A Herkules 3-ból a cigarettő csempészet elleni harcra, illetve a termékamisítás elleni harcra elkülöníthetünk pénzeket, ugyanakkor valóban a minden érintett intézménnyel, szervel, jellemű vitát kell folytatni erről, Érdeklődve hallgatom majd az Európai Bizottság véleményét erről, nem is beszél a számvevőszékéről. A második kérdés a finanszírozás fenntarthatósága, illetve a csempészet elleni kezdeményezések, valamint a koordináció az OLAF és a tagállamok ezirányú fellépések között. Nos, ezen a ponton nem jutottunk elég információhoz azzal kapcsolatban, hogy a Herkül, Herkules 1 és 2 végrehajtása során milyen eredmények születtek, megfelelő visszajelzés, információ nem jutott el hozzánk az a kapcsolatban, hogyan, mennyire hatékonyan költötték el ezeket a pénzeket, hogyan koordinálták a tagállami és a közösségi fellépést annak érdekében, hogy valóban igazolt, indokolt eh, legyen a finanszírozás, ne legyenek átfedések, ne finanszírozzunk olyan fellépést, amit már a tagállamok úgy is elvégeznek, tehát az OLAF eh, ne az OLAF számára elköntött pénz e tekintetben legyen ablakon kidobott pénz. A szemvevőszék 2006-os véleménye, majd ezt követő külön véleménye elsősorban azt mondja, hogy mind más területen teljesítmény és eredmény indikátorok, azaz jelzőszámok sajnálatos módon hiányoznak. Két Európai Bizottsági dokumentum is szólt erről, az egyik a hatástanulmány, a másik pedig a félidős felülvizsgálat. A Herkules 2 céljával kapcsolatban is felmerültek bennünk kérdések, a jelzőszámok minősége, migyensége, főként majd az új időszakban. Az Európai Bizottság egyes bizonyos jelzőszámokat használ, például mennyi pénzt sikerült visszaszerezni, illetve hány esetet fogadtak be a bűnüldöző szervek ezen programok hatékosságát Ez részben akár mérheti is, de nem terjed ki minden területre, nem elég átfogóak, nem elég összetettek. Például a képzés, konferencia összetevő esetében hogyan mérjük az eredményt? Hogyan mérjük a teljesítményt? Ezek a kérdések a levegőben lógnak, ezért hangsúlyoznom kell, hogy nem csak mennyiségi, hanem minőségi eredményeket várunk ettől a fellépéstől, szeretnénk ezeket mérhetően, mérhetővé tenni, tehát mérni. A program végrehajtás és értékelés terén üdvözlendőnek tartok két kimagasló eredményt. Például azt, hogy az Olafon belül létrejött egy olyan egység, amely a unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló programok koordinálásáért felelős, egy harmonizált végrehajtási eljárás bevezetésének köszönhető ez a különböző finanszírozott ágazatokban, illetve egy új belső adatbázis is létrejött, amely a, az Olaf által mm, végrehajtott programokra vonatkozó adatokat gyűjti egy kalap alá, veszi egy kalap alá. A számvőszék 2011-es külön jelentése pontosan a program végrehajtással foglalkozott, és a, az összeférhetetlenséggel, hiszen az OLAF egyszerre e, kedvezményezettje, felhasználója, végfelhasználója ezen forrásoknak. Kérem az Olaf Olaf képviselőjét, hogy erről mondjon nekünk valamit, hogyan látják ők ezt belülről, ezt az összeférhetetlenséget. Most pedig várom a többiek, a kollégák és a szemvevőszék hozzáfűzni valóját. Köszönöm. Yeah, thank you very much, Iliana. <coughs> Köszönjük szépen, Iliana. Sok-sok dolgot felvetett a kolléganő, most pedig megadom az Olaf képviselőjének a szót. Nem tudom, jól ejtem el a nevét. Kaufúr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő Ivanova asszony megjegyzéseit is, és köszönöm szépen a munkadokumentumot, amelyet jegyez. Ami az ön által felvetett kérdéseket illeti, a következő információkat közölhetjük önnel. Először is ami a kettes program eredményeit illeti, amely 2013-ig tart. Az időközi független felülvizsgálatát továbbítottuk ön felé, amely 2010-ben jött létre, az OLAF jegyzés egy részletes áttekintést nyújt mindazon tevékenységekről, amelyeket a Herkül 2 program keretén belül végeztek el az szobanforgó időszakban. Igen érdekes eredmények születtek, sok technikai támogatásra vonatkozó projekt, amely a tagállami büntetés, illetve tagállami intézmények támogatására irányult, azt célozta meg, hogy például a dohány csempészet elleni harc javuljon. Az időközi hatástanulmány, amelyben a hetes cikkben, amelyről a hetes cikkben szó van, átfogó képet nyújt arról, hogy mi történt az eddigiek során, és hogy hogyan néznek ki az eredmények a Hercule 2 program végrehajtása során. Ez egy nagyon hasznos dokumentum lehet akkor, tehát amikor az eredményekről beszélünk. Továbbá egy hatástanulmányt is végeztünk, amikor a javaslatunkat benyújtottuk a jogalkotónál. Ez a hatástanulmány, ezt a hatástanulmányt csatoltuk a, a 2011 914-es dokumentumunkhoz. Ez a hatástanulmány is kiemeli legfőbb eredményeket, tulajdonképpen frissíti azokat az információkat, amelyeket a korábbi hatástanulmányunkban felvonultattunk. Továbbá eredmény mutatókat, indikátorokat is kidolgoztunk, ezekre utaltak. A továbbiakban szeretnénk tovább finomítani a teljesítményindikátorokon. Két további, két emelemet szeretnénk itt bevonni a munkákba. Először is szükség van egy általános pénzügyi értékelésre 2014 végéig, e végső értékelés alapján, amely a sikerességet mutatja majd, természetesen konkrét elemek, konkrét kérdésekkel is foglalkozunk, hogyan tudunk kézzelfoghatóbb, konkrétabb indikátorokat kidolgozni. Hiszen a korábbi mutatók talán inkább a kvantitatív, semmint a kvalitatív, azaz minőségi vetületet világították meg. Továbbá az a szándékunk, és ez a bizottsági javaslatban is tükröződik némileg, hogy az éves munkaprogramot megvitassuk a Herkul 3 program esetében a csalás elleni szakértői csoportban, valamint a tanácsadói csoportban, a Kokolávban. Itt meg fogjuk vitatni az éves programot, és természetesen szó esik majd a várt eredményekről is. Ezen eredményeket is mérni kell majd természetesen, és a szakértői csoporttal vitát fogunk folytatni majd az esetleges teljesítményindikátorokról. Végezetül pedig az eddigi végrehajtás során éves pénzügyi beszámolókat alkalmaztunk, emellett előterjesztettünk egy munkaprogramot is, amely a várható eredményekről is szolgáltat információkat, és bizonyos mértékig teljesítményindikátorokról is szól. Ezen dokumentumok szintén alapját képezik majd a szakértői csoport jövőbeni vitáinak, amikor a tagállamokkal együtt megpróbáljuk tovább finomítani a teljesítményindikátorokat, illetve megpróbáljuk meghatározni a jövőbeni tevékenységeink eredményét. Ennyit szerettem volna mondani, remélhetőleg eh, tudtam válaszolni a felmer, felmerült kérdések egyikére másikára. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Cvikl urat szeretném most megkérni, hogy mondja el véleményét, ő a széktől érkezett hozzánk, parancsoljon. Ladies and gentlemen, <clears throat> the Court of Auditors is currently working. Uh, Köszönöm. A számvőszék dolgozik a az Erkül három kérdésén, mind az előadóval, Ivanova asszonynal, a Zolaffal eh, egyaránt tárgyalunk, és természetesen a mai vita, eh, illetve a Zolaffal folytatott eh, egyeztetés eredményeit is beépítjük a javaslatba. Folyik tehát a munka, számövőszékben nem fogadta el a véleményét, így tehát az Európai Számövőszék tagjaként csak arról tudok beszélni, hogy a vélemény várhatóan milyen irányt vesz majd. Ugyanakkor összefoglalóként annyit elmondhatok, hogy véleménytervezetünkben valószínűleg hasonló kérdéseket vetünk fel, mint Ivánova asszony az ő munka dokumentumában. Tehát általános megfigyeléseket és egy-két konkrét tumot is megosztanék önökkel. Először is általánosságban az Erkültó Erkules túl e, értékelésével kapcsolatban számunkra sem világos, hogy milyen mértékben került teljesen, teljes e, értékelésre a Herkül 2 program működése mennyire érte el a Herkules 2 program a célját, vagy nem érte el. A célok eléréséről készített 2007. január és 2010. decemberre közötti időszakot értékelő félidős jelentés nagyon fontos kell, hogy legyen a Herkules 3 eh, felállítását megelőzően. Observation is linked with the national... Másodszorban. Fontos, hogy az uniós és és tagállami fellépés a dohánygyártókkal egyetértésben folyjon. Tudjuk, hogy a Herkules három program 40%-át szánják a cigaretta csempészet és hamisítás elleni célokra. Ugyanakkor a jelenlegi megállapodás értelmében két 2004 és 13 közötti időszakban 2 milliárd euró 90%-a a nemzeti költségvetésekbe jut. Mi az érintett tagállamoktól további információt kérünk, itt az Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy ezen forrásokat mennyire követik figyelemmel mennyire vannak átfedések az uniós eh, források felhasználásával. További információra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás alapján beszedett pénzek felhasználását mennyire figyeli az Európai Bizottság annak érdekében, hogy valóban hatékony, koordinált eh, fellépésre kerüljön sor. Able to see, okay, very soon half of this 2 billion euro is going to be already spent and we should be asking ourselves komoly összegekről van szó, ezért fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a megállapodásokban lefektetett célokat mennyire sikerült elérni. A fi- potenciális finanszírozási, finanszírozási eh, hiányjal eh, eh, mit kezdhetünk, hiszen az egyik finanszírozási forrás 2016-ban lejár, mi a tervezőgyben, vagy esetleg idézőjelben finanszírozási lyukat betömni kívánják a Herkules 3 programból? Négy konkrétummal folytatnám. Egyik a társfinanszírozás mértékével függ össze. A bizottság indoklása vajon mi arra, hogy a társfinanszírozást 50-ről 80%-ra növelni, vagy indokolt esetben akár 90%-ot is elérheti a társfinanszírozás aránya. Szerintünk ilyen megszorítások által terhelt időben az európai költségvetés forrásainak elköltése terén is önmeg, önmérsékletről kellene tanúbizonyságot adnunk. A Herkules 3 mm, programmal kapcsolatban a szemvevőszék közelmúltban Olafról kiadott jelentésében azt mondja, hogy az Olafnak inkább a vizsgálati kompetenciára kellene eh, koncentrálni, nem a programok végrehajtására, mint például a Herkules 3, és az Olafról majd erről tárgyalunk, majd visszatérünk a következő eszmecsere során erre. Harmadsorban a teljesítményindikátorok ügyében annyit mondhatok, ahogy mi látjuk, nem eléggé precízen kerültek ezek megállapításra. Erről is majd beszélünk az Olaffal. Végső megjegyzésem, az 50 ezer eurónál kisebb visszanemtérítendő támogatások esetében egyszerűsített eljárás lenne alkalmazandó, de ez majd a végrehajtási szabályoktól függ, amelyekről jelenleg folyik a vita. Zárásképpen tehát Annyit mondhatok, hogy ezek csak eh, az irányai a majdani jelentésüknek. Május vége, június eleje körül fog elkészülni végleges formában ez a vélemény, amikor természetesen az önök szakbizottságába visszajövünk, és eh, formálisan is bemutatjuk, amennyiben erre igény mutatkozik persze. Köszönöm. Köszönjük Cikl úrnak az állásfoglalását. Most azonnal Tavern úrnak adnám meg a szót. Az Európai Bizottságtól érkezett hozzánk. Kérem, mondja el a véleményét, és utána megkezdjük a vitát. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nos, ezen kérdést illetően elmondanám, hogy itt valójában két kérdés merül fel, egy elvi kérdés, és a bizottság az egyetemesség elvének tiszteletben tartásához ragaszkodik. Ezt a kérdést megvitattuk a költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos vita során, és a legutolsó oldalú egyeztetés során egy részleges megállapodás jött létre a költségvetési rendelet 18 cikkét illetően. De itt még mindig érintve van a bevételek egy része, a ö, cigarettagyártók részéről. Tehát itt egy alapvető elvről van szó, mert itt hozzárulnak a pénzügyi érdekek védelméhez, és akkor elkerülhetetlenül más programok is megpróbálnak profitálni ebből a bevételi forrásból, például a szociális allokációs program, az egészségvédelmi programok, tehát nagyon gyorsan felmerült az a nehézség, hogy meg kell osztani a bevételeket különböző ö, célkitűzések között. Ez Pandora szerencéjének megnyitását jelenteni. És aztán van még egy másik elv, amely nem ö, elvi, hanem költségvetési jellegű. Ezeket az összegeket a program nem tudja teljes mértékben felszívni, nagyon nagy összegekről van szó, tehát itt a célhoz kötés azt jelenteni, hogy itt ennek a programnak túlságosan sok forrása van, és a program végül is ezeket nem tudja felszívni. Nos, a bizottság egy nyilatkozatot készít elő, és a költségvetési hatóságnak javasolni kívánja minden évben 2020-ig, javasolni kíván tehát egy összeget, amelyről aztán majd a költségvetési hatóság dönt, amely megfelel a, ezen fellépés prioritásainak, és amelyet kiadásként, és nem pedig ö, ö, bevételként kezelnek majd. Nos, a bizottság javaslatára döntenek majd ennek az összegnek a ö, ö, rendeltetéséről. A bevitek egyetemességének elve betartásával. Ezt tett a bizottság javaslata. A bizottságon belül csütörtökön vagy pénteken az illetékes szolgálat foglalkozik ezzel az ügyel, és a javaslat hamarosan napvilágot lát. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Megkezdhetjük a vitát. A kiegészítő kérdések céljából Balcsitis úr elsőként jelentkezett szólásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szeretnék felszólalni ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, mert Litvániában már 15 éve Tulajdonképpen különleges a helyzetünk Litvániában, mert közvetlen határ köt össze bennünket Oroszországgal és Belarusszal, és a hárkulás 2-3-as program valószínűleg tartalmiakban nem különbözik majd egymástól, lehet, hogy az ellenőrzés alapelvei változnak, de nekünk különleges a helyzetünk. Egy olyan termékkel van dolgunk, amely hatalmas költségvetési bevételeket biztosít a számunkra. Az elmúlt időszakban olyan hivatalos értesülésről szereztünk tudomást, miszerint akár 43%-ot is elér azon dohánytermékek, dohányáruk aránya, amelyet a határon át csempésznek. Éppen ezért támogatni kell a Herkules projektet. És amikor az ellenőrzés alapelveiről van szó, nagyon fontos az olafal való együttműködés hangsúlyozása, továbbá az együttműködés más illetékes intézményekkel, hatóságokkal is a többi tagállamban, olyan tagállamokban, amelyek már tapasztalatokat szereztek ezen te, ezen a területen, például ide tartoznak a balti államok, ahol a cigaretta ára jóval alacsonyabb, az adóztatás és egyéb okokból kifolyólag. Éppen ezért én támogatom a program folytatásának ötletét, és úgy gondolom sokkal nagyobb arányú finanszírozásra lenne szükség a technikai felszerelés tekintetében annak érdekében, hogy a csempészet áru azonosítható legyen, különböző navigációs programok, műholdas technológia segítségével. Ezen a területen még nagyon sokat teendőnk, hogy eredményeket tudjunk felmutatni, és hogyha tovább folytatjuk a programot, akkor úgy gondolom, nagyon nagy tételeket takaríthatunk meg mind a tagállamokban, mint pedig EU-s szinten is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Gájer úr, parancsoljon. Ähm, wir haben als S&D-Fraktion überhaupt keine... Szocialista frakcióként nincsen kivetni valunk az Ivanova asszony által készített munkadokumentum kapcsolat, munkadokumentummal kapcsolatban egy szempont. A jogi szempontot tekintve a tagállamok felelősek az Európai Unió külső határainak védelméért, a csempészet megakadályozásáért is többek között, és azt hiszem, hogy a cseh köztársaság az egyetlen olyan ország, amely ezt a megállapodást még nem ratifikálta az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmért is. Ezt tett a jogi helyzet. Egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a tanács az Európai Uniónak azt mondja, hogy a külső határok védelme, ez egy szerződéses kötelezettség, ennek révén olyan programokat akarunk az Európai Unió költségvetéséből, mint például a, Her a Herkulest, amivel képesebbek leszünk arra, hogy a szerződéses kötelezettségeinket teljesítsük. Tehát ami a pénzügyi, a tőke ö, mozgást illeti, ez a nemzeti költségvetésből nem eszközöltek áthelyezésre az európai költségvetésre, és itt az a helyzet a tanácsban, hogy ezek az intézmények azt mondják, hogy összességében csökkenteni szeretnék a támogatásokat, tehát a tanács azt követeli az Európai Uniótól, hogy kevesebb pénzet többet teljesítsen. Azt hiszem, hogy ez nem megy, ez sehol sem működik ezen a világon, hiszen a nagyobb teljesítményt meg kell fizetni, és a tagállamoknál nem láttam a hozzájárulásokat ezt illetően. Nem akarom leállítani a Herkulest, nem szeretném, hogyha félreértenének. Sok tagállamnak problémája van a külső határok védelmével, és az EU jól felfogott saját érdekének védelmében, ahogyan Balcsitis kolléga is kifejtette, a csempészet megakadályozását az EU-nak támogatnia kell. Csak nagyobb őszintességre lenne szükség a tanácson belül zajló vitát illetően, és érdeklődésre vetem tudomásul ebben az összefüggésben, amit Cvikl úr mondott a számvevőszék részéről. Igen, valóságban az a helyzet, hogy az a megállapodás, amelyet az EU a dohánygyártókkal kötött, olyan kifizetésekhez vezet, amelyek tulajdonképpen célhoz kötöttek, amelyeknek arra kellene szolgálniuk, hogy az EU-ban és a tagállamokban olyan intézkedéseket támogassanak, amelyek a csempészetet, tehát a dohányipar által ért károkat csökkentsék. Érdekelne, hogy a tagállamok ezeket az összes összegeket, amelyek befolynak hozzájuk, milyen módon kötik célhoz. Én attól tartok, hogy ez nem történik meg. Itt Oh, milli, itt milliárdos összegekről van szó, amelyeket a 27 tagállam között elosztva talán nem olyan nagy összegek jönnek ki, de érdekel nagy mi a helyzet Németországban. Az Olaf éves beszámolóban azt láthatjuk, hogy sehol nincs olyan sok vizsgálat, mint Németországban a cigarettacsempészettel összefüggésben. Az Olaf esetek egy negyede ezzel a témával foglalkozik. Érdekelne nem csupán az Európai Parlament nézőpontjából, hanem egy német politikus nézőpontjából is, a Bundestag nézőpontjából is, hogy tartsuk magunkat ezekhez a megállapodásokhoz, és az ilyen forrásból a dohánygyártóktól származó összegeket valóban felhasználjuk Németországban ezekre a célokra. Nagyon feszülten várom ezeket a válaszokat. Köszönöm. Uh, uh, Egy kérdést hat tegyek hozzá. Említette, hogy folyamatban van a teljesítmény indikátorok finomítása a Herkules 2-re vonatkozóan. Az év vége felé kerül erre sor, ha jól értettem. Ugyanakkor mi már a Herkules 3-ról beszélünk, igazán jó lett volna, ha ezek a jelzőszámok hamarabb kidolgozásra kerültek volna, mielőtt méghozzá azelőtt, mielőtt döntést kell hoznunk, hogy hogyan folytassuk a Herkules három programmal ezt az egész programfolyamot. Jó lenne minél hamarabb látni őket, ezt mikorra várhatjuk. Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen. További hozzászólások nincsenek, ha jól látom, de jó magamnak is lenne egy kérdése. Az Olaf képviselőjét és a bizottságot is kérném, hogy ismertessék álláspontjukat ezzel kapcsolatosan. A cikl urat jól értettem, akkor a számvivőszék szerint nem észszerű, hogy az Olaf egy saját programot menedzseljen, sokkal észszerűbb volna számvevőszék szerint, hogy az Olaf a jövőben a csalás elleni küzdelemre összpontosítson. Ha jól értettem, akkor a számvevőszék így érvelt. Az érdekelne, hogy ön Kao úr hogyan látja ezt a kérdést, érdekelne a bizottság véleménye is, és hogy el tudnának képzelni egy olyan formátumot, ahol a számbevőszék javaslatát átültetik a gyakorlatba. K.O. urat kérném először, hogy válaszoljon a kérdésre, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Ivanova asszony újabb kérdését. Point, uh, on, uh, Olaf's, um, responsibilities for the ami ami az Olaf felelősségét illeti egy kicsi, ám bár fontos program végrehajtásában. Nos, annyit mondhatok ezzel kapcsolatban, hogy a külön jelentés az Olaf kapcsolatos külön falop jelentés figyelembe vette természetesen az Európai Bizottság azon álláspontját is, amelyek különböző ajánlások formáját öltötték. Uh, issued a special report in 2011. Uh, our um, uh, newly uh, appointed uh, 2011-ben uh, kezdődött ez, újonnan kinevezett uh, Giovanni Kessler természetesen már javította is a Olaf működésének a hatékonyságát a nyomozati hatáskörön belül, tehát átcsoportosítottuk a kollégákat, hogy minél többen arra koncentráljanak, ami a dolgunk alapvetően. Tehát a bizottság e, ajánlását figyelembe vettük. Az átszervezés, amelyre sor került 2012. február 1-ével, egyrészt vizsgálati hatáskörünk világosabbá vált, és főigazgatónk egy második eh, igazgatóságot eh, hozott létre, amely pontosan a pénzügyi gazdálkodásért felel. Ez azt hiszem, hogy egyértelmű eh, feladat megosztás. Ezen különleges programok vonatkozó eh, ajánlásunkat nem követ az Európai Bizottság, ugye azt javasoltuk, hogy eh, ezt eh, mi kapjuk, de hát most már annyira ehm, benne vagyunk ezekben a programok végrehajtásában, szoros kapcsolatokat ugye ápolunk ugye a bűnöldöző szervekkel a tagállamokban, így tehát részvételünk szinte természetes, Uh, specialized uh, intelligence databases for which we provide uh, access. Természetesen bizonyos tagállamok bűnöző szerveinek további segítséget nyújtunk, ehhez visszanemtérítendő támogatásokkal segítünk, illetve tendreken keresztül mm, segítjük a beszerzéseket. Ugyanakkor fontos, hogy elkülönüljön ez a két különböző um, funkció, mind a külső, mind a belső vizsgálatok eh, megerősítését mm, javasolt az Európai Bizottság és a számvőszékent és amit el is végeztünk. Nos, arra van szükség, hogy egy ilyen végső értékelés készüljön, amelyet a Herkules 2-ről kell elvégezni az egész pénzügyi időszakban, azaz 2007 és 2013 között, egy, egy ilyen záróértékelésre, elemzésre van szükség, azzal kapcsolatban, hogy a Herkules 2 program végrehajtás hogyan sikerült, mik az eredmények. És ez a záró elemzés értékelés, amely jelenlegi eh, döntés eh, hetes cikke értelmében fogja a már eh, most a hatás tanulmányban alkalmazott jelzőszámokon túlmutató jelzőszámok kidolgozását segíteni, ez tehát a célunk, ugyanakkor már korábban utaltam arra, hogy 13 2013 utáni időszak finanszírozásával kapcsolatban a Coppola fal a szakértői csoporttal majd tárgyalunk a programozásról, ahol felmerülnek majd olyan kérdések is, hogy hogyan mérjük az eredményeket, és mik a legjobb jelzőszámok. Azt hiszem ez a szakmértő, szakértői csoport keretében a legjobb elvégezni ezt az eszmecsét. Köszönjük szépen K.O. úrnak. Tavern urat kérni meg a bizottságtól, hogy a nyitott kérdéseket esetleg válaszolja meg, ha óhajtja. Monsieur Président, je suppose que vous voulez... Elnök úr, feltételezem, hogy olyasmit akar hallani tőlem, a, mi a program kezelésre vonatkozik. Az Olaf egy hibrid szervezet, a bizottság nem kell, hogy össze keverje a vizsgálati tevékenységeket és a programok végrehajtásával kapcsolatos vizsgálódásokat. Egy párbeszéd zajlik az intézményemen belül, különleges kommentárokkal nem tudok most érni. A számvevőszék véleményét illetően illetve a jogalkotó hatóság és a mentesítési hatóság aggodalmait illetően itt egy elkülönülés kell, hogy, tal- hogy létrejön ezen két tevékenység között. Ja, Lenk. Nagyon szépen köszönjük. Akkor megkérdezem Cvikl urat a számbevőszéktől, hogy szeretne állást foglalni, illetve hogyan ítéli meg, mi a helyzet a javaslatai végrehajtása terén. Nos, nem sok hozzáfűzni való maradt. A véleményünkben, a programmenedzser kérdésének nevezzük ezt, véleményünkben 2011-ben egyértelműen szóltunk arról, hogy szerintünk Olafnak mi a feladata. A nyomozás. Persze, üdvözlendők a 2012. februárjában történt átszervezések, ugyanakkor fenntartjuk a véleményünket. Az Olafnak elsősorban a nyomozása dolga. Programok végrehajtása, persze érdekes kérdés, de programok közvetlen végrehajtósá periklis, Herkules ugyanaz végezze, aki a nyomozást, érdekes kérdés. A vélemény tervezetben még nem köteleztük el magunkat semmit sem úgy, csak rámutattunk erre a furcsa kettősségre. Konkrét megfigyelés sem is lenne. A társfinanszírozási rátával kapcsolatban, illetve hogy több információt szeretnénk kapni a tagállamoktól. Erről fogunk tárgyalni, hogy hogyan tudunk több információhoz jutni, ami alapján az elkövetkezendő hetekben majd véglegesítjük a véleménytervezetünket, amit nagy benyújtunk kívánó asszonynak. E, mennyit mondhatok ezen a ponton? We have been, of course, uh, not so much caught by the surprise, because when we found out that this... Amikor uh, megtudtuk, hogy ma kerül sorra uh, ez a téma ezen az ülésen, akkor kicsit meglepődtünk, ugyanakkor mégsem, mert hát jól állunk ezzel a véleménytervezettel. Meg kell tehát várnunk ennek a munkának lezárultát, mielőtt konkrét, további konkrétumokat tudunk mondani. Pillánk. Köszönöm szépen a választ. Van még egy rövid kiegészítő kérdés Balcsiti úr részéről, tessék. Köszönöm szépen, egészen röviden szeretnék reagálni arra, ami elhangzott az Európai Bizottság képviselője, illetve az Európai Számvevőszék képviselője részéről. Több hónapja, több éve mindig nagyon udvariasan hangoztattuk, ahogyan itt elhangzott, ami az Olaf ezen hibrid kétszeres beszámoltathatóságát illeti, és ezt a kérdést ambiciózus módon meg kell oldani. Tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy az Olafnak nem lehet vállalnia, nem kellene vállalni a program irányító szerepét. Az Olafnak a nyomozásokra kell összpontosítani, amelyeket végez. És akkor kerül minden a megfelelő helyre, nem pazarolunk feleslegesen időt arra, hogy olyan dolgokat kifejtsünk, amelyekről tulajdonképpen már hónapok óta beszélünk elnök. Köszönöm, ez egy politikai értékelés volt végezetül, ha kívánja, a jelentéstevő asszony kap szót, és aztán lezárom ezt a napirendi pontot, tessék Ivanova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazán rövid leszek, csak szeretném megköszönni a kollégáknak a részvételt a vitában, köszönöm a bizottságnak, és a számbevőszéknek is. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy támogatjuk a csalás és a csempészet elleni küzdelmet, de nagyobb átláthatóságra, jobb együttműködésre van szükség. Látnunk kell, mit tesz a bizottság, mit tesznek a tagállamok. Úgy gondolom, jelen pillanatban fontos egy második munkadokumentum elkészítése, amely foglalkozik az esetleges veszélyekkel, kockázatokkal, illetve lehet, lehetséges megoldásokkal is, és ahogyan Cikl úr is mondta, érdemes lenne koordinálni a munkánkat, hogyha a számvevőszék egy másik találkozó alkalmával bemutatja majd a második munkadokumentumát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és köszönjük K.O. úrnak és Tavern, valamint Cvikl uraknak is ezeket a rendkívül érdekes állásfoglalásokat. Parlamentként mindenképpen foglalkozunk még ezzel a témával a jövőben is, ebben a kérdésben, úgy mint más kérdésekben is. Szeretnénk további információkat kapni arról, hogy mit tesznek a tagállamok. Úgy gondolom ez egy alapvető intézményi probléma. Talán a további európai egységesítés folyamán sikerül megoldást találni erre is. Itt egyelőre talán lezárjuk a vitát, és most rátérünk a következő napirendi pontunkra, ahol az innovatív pénzügyi eszközökről lesz szó a következő több éves pénzügyi kerettel összefüggésben. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság saját kezdeményezésű jelentést készít e tárgyban, illetve mi véleményt fogalmazunk meg egy saját kezdeményezésű jelentéshez. A mai nap úgy tűnik Iliana Ivanova nagy napja, ugyanis ő ebben a témában is a jelentéstevő. Meg is adom neki a szót tüstént, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Megígérem, hogy ma utoljára szólok hozzá. Kérem a türelmüket. A több következő több pénzügyi kerettel összefüggő nyilvató pénzügyi eszközök témájában az Európai Bizottság 2011 per 662-es közleményében bejelentette, hogy a pénzügyi, innovatív pénzügyi eszközök egyre fontosabb szerepet kell, hogy játszanak a következő 2014 és 2020 közötti pénzügyi időszakban az unió költségvetésében. Úgy vélem, hogy ez a jelentés épp ezért nem csak aktuális, hanem jobban fontos is. Elején is rögtön hangsúlyoznám, hogy a pénzügyi eszközök növekvő száma megkérdőjelezhetetlen. Ha megvizsgáljuk a részleteket, akkor láthatjuk, ha az ilyen típusú eszközök a legtöbb szakpolitikai téren működnek, a, a kohézió, kutatás, fejlesztés, mezőgazdaság, a fő előny ezeknek, nos az, hogy forgótőke alapokról beszélünk elsősorban, és egy új pénzt, amivel többszörös hatást érhetünk el. E vélemény célja az, hogy költségvetési ellenőrzési szempontból vizsgáljuk ezen innovatív pénzügyi eszközök kérdéskörét. Hangsúlyozom is a jelentésemben többek között azt, hogy a pénzügyi eszköz meghatározása az átdolgozott pénzügyi rendeletben hogyan alakul, hiszen ez egy olyan fontos lépés, amely segítségével jobban tudjuk az ilyen eszközöket figyelemmel követni, ellenőrizni minden szakpolitikai területen. Elengedhetetlen, hogy minden jogalkotási aktusban megmaradjunk ennél a definíciónál, annak érdekében, hogy eh, végrehajtásuk egyszerűbb, hatékonyabb lehessen. Egyértelműen kell azt is felmérni, hogy eh, hol hiányoznak a források, hol lehet legjobban felhasználni ezeket, hiszen egyébként piac torzuláshoz vezethet ezen eszközök eh, felhasználása, ezért az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak is eleget kell tenni. One on the... Egy az, a számvevőszék két külön jelentést adott ki. Az egyik a európai regionális fejlesztés alap, tehát az ERFA által KOF társfinanszírozott KKV programra koncentrált. A következő pénzügyi keretben tovább várhatóan tovább nő majd ezen eszközök számai szerepe. Persze korlátozott kiterjedésű véleményről lévén szó, viszonylag kevés módosítót nyújtottam be, tervezek benyújtani, és úgy gondolom, hogy igazából nem problémás ez a kérdés. A fontos az, hogy a monitoring értékelési rendszerek valóban megbízhatóak, robosztusak legyenek, amelyek segítségével eh, releváns, specifikus, eh, egyetemes jelzőszámok segítségével az eredményt, a teljesítményt tudjuk mérni. Benchmarkok, eh, célszintek szintén segíthetnek a pénzügyi eszközök hatékonyságának értékelésében. Még rövid, ha lehet még ennél is rövidebben fordulok az Európai Bizottsághoz, és kérdem tőlük, hogy valamilyen közlemény információ várható eh, tőlük, amely feltérképezi az összes uniós pénzekből támogatott, létrehozott eh, pénzügyi eszközt. Második kérdésem pedig a következő. Az Európai Bizottság által kidolgozott egyes pénzügyi eszközök eh, ugyanazt a kedvezményezeti kört célozzák, például a struktúrális alapok, illetve más programok egyaránt a KKV-kat támogatják. Az Európai Bizottság hogyan koordinálja a különböző programokat, hogyan lehet elkerülni a különböző eszközök közötti átfedések, párhuzamosságok eh, létrejöttét. Köszönöm a jelentéstevőnek, a bizottság képviselőjét üdvözlöm. Erest kíván foglalni? Ez bizonyosan megkönnyíteni további vitánkat, tessék önni a szó. Örömmel ragadom meg a szót. Először is köszönöm szépen a szakbizottságnak és a jelentéstevőnek, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy hozzájáruljak ehhez a vitához. Kezdeném azzal, amit a jelentéstevő legutóbb mondott. Úgy gondolom, a jelenlegi pénzügyi kereten belül valóban számos pénzügyi illetve finanszírozási eszközünk van, és fennáll valóban a kockázata az átfedéseknek. A bizottság tisztában van ezzel. Az EU-s szintű pénzügyi, illetve finanszírozási eszközök területén foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mind ami a rossz koordinációt, a nem világos interfészeket és a megkettőződést, illetve átfedéseket illeti. Fontos hogy kevesebb eszköz legyen, és világosak legyenek az interfészek, azaz pontok. A kreatív Európa esetében csökkentettük az eszközök számát, így világosabbá vált a helyzet. Emellett egy sor olyan közös szabályon is dolgozunk, amelyek tükrözik a legjobb gyakorlatot, illetve a bevált gyakorlatot, és ezeket alkalmazni szeretnénk az összes finanszírozási eszköz esetében annak érdekében, hogy egyenlő helyzetet teremtsünk, és ne lehessen válogatni a különböző eszközök között. Ami a strukturális alapokat illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy a tagállamok dönthetnek a finanszírozási eszközök alkalmazásáról, még akkor is, hogyha azok átfedésben vannak a már meglévő EU-s finanszírozási eszközökkel. A kockázat csökkentése érdekében a bizottság javaslatot tett egy olyan jogi keretre, amely lehet, megteremti a lehetőségét az összekapcsolt finanszírozási eszközöknek önkéntes alapon, és a különböző régiók és tagállamok ezáltal adott esetben eszközöket kapcsolhatnak össze egymással, illetve EU-s finanszírozási eszközökkel, annak érdekében, hogy közös Európai Uniós politikákban megfogalmazott célokat érjenek el. Tehát ez azt jelenti, hogy ösztönzőket teremtünk arra, hogy az EU-s szintű finanszírozási eszközöket összekapcsoljuk más finanszírozási eszközökkel. Sok finanszírozási eszközünk van, és többen kérdéseket tettek fel ezzel kapcsolatosan. A bizottság már adott egy áttekintést a rendelkezésre álló eszközökkel kapcsolatosan, és természetesen szívesen szolgáltatunk további információkat is, ha kérnek ilyet. Továbbá szeretnénk néhány megte- megjegyzést tenni a jelentéstervezettel kapcsolatosan. Nagyon üdvözöljük ezt a tervezetet, hiszen hangsúlyozza annak fontosságát, hogy hatékonyan használjuk, haszna, hasznosítsuk a finanszírozási eszközöket, de szeretném hangsúlyozni, nem csak finanszírozási előnyökről van szó, hanem politikai előnyökről is, amelyek révén az Európai Unió a nemzetközi pénzügyi intézmények, a bankok, a biztosítási alapok és mások öm, hozzájárulhatnak az EU-s politikai célkitűzéseket eléréséhez. Továbbá hasznosítani tudjuk a pénzügyi intézmények szaktudását is, amelyek ugye nagyon közel vannak a piachoz. Önök a véleményükben nagyon jól megfogalmazták, hogy ezeknek a finanszírozási eszközöknek kiegészítő jellegük van. Szeretném tisztázni, hogy mi valóban úgy gondoljuk, hogy a finanszírozási eszközök nem az intervenció vagy beavatkozás eszközét képezik. Mi úgy gondoljuk, hogy az előzetes értékelés az eszköze annak, hogy meghatározzuk, mely finanszírozási eszköz a legalkalmasabb arra, hogy bizonyos politikai célkitűzéseket elérjünk. Helyesen hangsúlyozták a szövegben azt is, hogy a struktúrális alapok esetében például bizonyos kockázatok állnak fenn, ugyanakkor azonban szeretném tisztázni azt is, hogy a kockázat nem feltétlenül inherens, nem rejlik benne feltétlenül a pénzügyi eszközökben. A finanszírozási eszközöket mindig egy bizonyos kontextben alkalmazzuk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a pénzügyi eszközök alkalmazása, illetve annak kontextusa, valamint a kohéziós politika területén alkalmazott finanszírozási eszközök egészen máshogy alakulnak, illetve más kontextusban kerülnek alkalmazásra. A strukturális alakos, alapok esetében igaz, hogy a kockázatok magasabbak lehetnek, annak köszönhetően, hogy sok-sok szereplő vesz részt a folyamatban, és nagyon összetettek a szabályok. Továbbá a kevésbé fejlett területeken finanszíroznak többi-kevésbé projekteket, tehát ez egy olyan terület, minden, amelyre mindenképpen igaz, hogy javulásra van szüksége, egy jobb végrehajtási kereten dolgozunk jelen pillanatban. Szeretnék azonban óvainteni attól, hogy párhuzamokat vonjunk az összes finanszírozási eszköz között, valamint a kohéziós politikai finanszírozási eszközök között. Nem szabad párhuzamot vonni ezen a területen, anélkül, hogy figyelembe vennénk a különböző piaci előfeltételeket. Ami a finanszírozási hézagot illeti, teljes mértékben egyetértünk önökkel abban, hogy mielőtt egy finanszírozási eszköz hasznosítására vagy alkalmazására döntenénk, mindenképpen figyelembe kell venni a piaci helyzetet, a beruházási szükségletet és egyéb tényezőket. Mindezen tényezők szerepelnek a költségvetési rendeletben. Ugyanakkor azonban nagyon fontos a mennyiségi meghatározása ezeknek a hézagoknak. Ezek nem statikusak, folyamatosan átalakulnak, változnak különböző tényezők mentén, ezért mi úgy gondoljuk, nem lehet mennyiségi szempontból egészen pontosan meghatározni ezen hézagokat, ezért nem lehet 2013-ban például egy eszközt létrehozni, amely 10 vagy akár 20 éves időtartamra vonatkozik. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a finanszírozási eszközök esetében, hanem a vissza nem térítendő támogatások esetében is igaz mindez, amit elmondtam. A számbevőszék jelentése továbbá a javaslatok valóban végrehajtásra kerülnek majd, a számbevőszékkel megállapodtunk abban, hogy a következő MFF-re vonatkozóan történik mindez meg. Ezek olyan kérdések, amelyek a megfelelő tervezésre vonatkozik, vonatkoznak, ezért valószínűleg a következő pénzügyi tervezési időszakban kell azokat főként figyelembe venni. Ami a strukturális alapokat illeti, a szembevőszék javaslatai ajánlásait figyelembe vette az Európai Bizottság, mind a jelenlegi keretre vonatkozóan, mind a következő többéves pénzügyi keret tekintetében, hiszen a közös rendelkezések a stratégiai keretre vonatkozóan világosabb szabályokat tartalmaznak majd a finanszírozási eszközök felhasználására vonatkozóan. Ezek a szabályok tükrözik a jelenlegi programozási időszak tapasztalatait, ugyanakkor azonban figyelembe vettük a bevált gyakorlatot is. Zárásképpen szeretném elmondani, teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevővel a hatékony és eredményes hasznosításáról a finanszírozási eszközöknek. Több mint 15 éves tapasztalatra tekintetünk vissza, több értékelés is történt EU-s szinten és a strukturális alapok szintjén is. Egyetértünk azzal, hogy vannak problémák, dolgozunk ezek megoldásán, és úgy gondoljuk, hogy a jövőben a finanszírozási eszközök még nagyobb szerepet játszhatnak az Európai Unió politikáinak végrehajtásában. Ezek az eszközök több, nagyobb cselekvésre adnak, átfogóbb cselekvésre adnak lehetőséget egy olyan időszakban, amikor kevesebb forrásunk van. Elnök, köszönjük szépen a bizottság állásfoglalását, Jorgó Háci szeretne hozzászólni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! A pénzügyi eszközök alkalmazása nem van probléma, és ez az alkalmazás a tagállamokban történik. Amit látunk, és amit Ivanova asszony is említett, az különösen a kommentárok második pontjában kerül megfogalmazásra. Nyugtalanok vagyunk, mert nincsen jogi definíció, és a tagállamok általi alkalmazás részben, hát igen, csak egyénileg történik, és nagy kockázatokkal jár együtt. Az a helyzet, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság különösen különösen a házi bankját használja, hogy európai szinten ezeket a pénzügyi eszközöket alkalmazza, és ez pedig az Európai Beruházási Bank, illetve az EIF, az Európai Beruházási Eszköz, amely ezt végzi. Nos, itt a véleménytervezetben az Európai Beruházási Bank szót nem is látom. Emlékszem, hogy Geyer kollégával egy ideje az Európai Beruházási Bankkal egy kis rendezvényt szerveztünk, amikor is egyfajta sablonokról esett szó. Az Európai Beruházási Bank tapasztalatai pozitívak, sőt sikereket is ért el ezen pénzügyi eszközök alkalmazásával, tehát egyfajta mintát kell kialakítani. Ön beszélt arról, hogy közös sztenderdeket alakítanak ki, amelyeket aztán a tagállamok alkal- tagállamoknak alkalmazniuk kell. Ön önkéntességről beszélt, Nos, én az elmúlt évek tapasztalatából mondom, hogyha a tagállamoknak nem kell kötelezően a pénzügyi eszközök ezen definícióját alkalmazniuk, akkor fennáll annak a veszélye, hogy visszaélések vagy nagy kockázatok léphetnek fel. Innen adódik a kérdésem, nem lehetne ezt egy kicsit szigorúbban, világosabban megfogalmazni, hogy az Európai Beruházási Bank által kialakított sablonokat, mintákat vagy standardeket az EU források alkalmazásánál alkalmazni kell, alkalmazni kötelező. Ez egyfajta divatjelenség jelenleg a pénzügyi eszközök, mindenhol beszélnek róluk, és hogyha a tagállamok, tagállamokra hagyjuk ennek az eldöntését, akkor növekszik a kockázat. Elnök, köszönöm Jorgo Hacimarkakis, Gájer kolléga jelentkezett még szólásra. <clears throat> Még néhány megjegyzésem lenne nekem is. A finanszírozási eszközök az Európai Bizottság egyfajta csodafegyverként kezeli a költségvetési politikájában. A kérdés először is az, hogy a pénzügyi eszközök valóban beváltják azt a hozzájuk fűzött ígéretet, miszerint további forrásokat tudunk így mozgósítani, és ezáltal közelebb kerülünk a politikai célok megvalósításához, és a második kérdés, hogy milyen kockázatokkal jár mindez. Az európai számvevőszék nem véletlenül foglalkozott a legutóbb a költségvetési rendelet kapcsán ezzel a kérdéssel is. Ivanova asszony szintén sok-sok kérdést felvetett a véleményében. Annak kapcsán, hogy egy jogi keretet próbálunk létrehozni a finanszírozási eszközök számára, de nem tudjuk, mi lesz ennek a végeredménye. Aggájaim vannak azzal kapcsolatosan, hogy a jogi keret, amelyet létrehozunk, létrehozunk a finanszírozási eszközök számára, tulajdonképpen nem lesz célra vezető. Ezzel kapcsolatosan vannak aggájaink. Összességében a jelentéstevő véleményét támogatjuk, örülnénk, hogyha a hármas pont alatt egy világos megfogalmazás szerepelne a piaci kockázatokkal és a finanszírozási hézaggal kapcsolatosan és ehhez kapcsolódik az is, hogy a hetedik cégben világosabban ki kellene emelni, hogy a finanszírozási eszközök összevegyítése a kedvezményezett esetében megnöveli a közpénzek tekintetében a kockázatot. A mentesítési jelentésben már kértük ezt, és fontos, hogy ez az általam elmondottak szerepeljenek ebben a saját kezdeményezési jelentésben is. Ez összevág azzal, amit Jorgó mondott, nevezetesen, hogy egy olyan mechanizmusra van szükség, amely egy nagyon átfogó kockázat elemzést és menedzsmentet tesz lehetővé finanszírozási eszközök területén a tagállamoknak meg kell emelniük a hozzájárulásukat az Európai Beruházási Bankhoz, hogyha ez a bank a jövőben további finanszírozási eszközök finanszírozását kell, hogy állja, erre mindenképpen szükség van, de tisztázni kell a forrásokat is. És nagyon örülnénk, hogyha lennének úgynevezett vörös vonalak, hogyha például a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság világosan kimondhatná, hogy a spekuláció a finanszírozási eszközökkel nem megengedett, illetve hogy nem lehet együttműködni azon bankokkal, amelyek adóparadicsomokban találhatóak. Ez lenne tehát egy úgynevezett vörös vonal, amely által talán egy világos keretet szabhatnánk a finanszírozási eszközöknek. Köszönöm szépen, hogy az elnök, most pedig zárásképpen Ivanova asszony kap szót, mielőtt a bizottság ismét még egyszer állást foglalhat. Köszönjük. I just, uh, really briefly want to... Elnök úr, ígéretem ellenére még egyszer szólnék, és röviden elmondanám, hogy köszönöm, hogy itt voltak, az ülés végéig kitart az Európai Bizottság és a számőszék, valóban most csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük. Iliana. Anna felvetett kérdésekre tudna valamit mondani pontosításul, hiszen egyes kérdésekben majd döntésre kell jutni, tessék. Yeah, thank you very much. I will, uh... Köszönöm. Négy dologról szeretnék beszélni. Először is a közös definíciókról, aztán a pénzügyi rendeletben használt fogalmakról. A pénzügyi eszközöket kire lehet bízni intézményekre. A illetve az úgynevezett vörös vonalak, valamint ezek a bevett formulák. Kezdjük az elsővel. A közös definíciók használata kötelező lesz a, a strukturális alapok közös rendelkezésében ugyanazt a definíciót használtuk. Így tehát minden pénzügyi eszköznek visszautal a pénzügyi rendeletre, amikor a definíciókról van szó, tehát így következetesen használják ezeket a definíciókat. Az Európai Bizottság ennél tovább megy, nem csak a pénzügyi eszközöket és a termékeket határozzuk meg, hanem a sokszorozó hatást is szeretnénk egyértelműen használni. Szeretnénk ugyanis megbizonyosodni arról, hogy a tanács és a parlament irányában, amikor kommunikálunk, akkor ugyanarról beszélünk. A keret tekintetében odafigyeltünk arra, hogy a pénzügyi rendelet és a delegált aktus, amelyet májusban fogunk benyújtani a tanácsnak és a parlamentnek, egyrésztről, másrésztről a struktúrás alapokra vonatkozó delegált aktus között valóban következetességet alkalmazzunk, tehát nem lehet egyszerűen copy paste másolással, beillesztéssel készíteni ezt, de a struktúrális esetek e, alapok esetében a, a keret sokkal átfogóbb lesz, az első naptól fogva egyértelműbbek lesznek a, e, szabályok, nem lesznek utólagos iránymutatások és utólagosan elfogadott szabályok. Az úgynevezett e, megbízott szervek vagy tekintetében az Európai Bizottság a pénzügyi eszközök területén indirekt módon végezzük ezt, harmadik félre bízzuk, ezek az úgynevezett megbízott szervek. A kiben bízhatjuk, kire bízhatjuk rá a költségvetés végrehajtását, a pénzügyi rendelet ezt egyértelműen meghatározza. Igen, korlátozott számú szervezetre van szó, az EBRD Council of Europe nemzetközi pénzügyi intézetek, és így tovább. Vannak nemzeti, bizonyos nem, tagállami bankok, illetve vannak olyan magánszereplők, amelyek közszerepet játszanak, de például egy magánban, kereskedelmi bank nem játszhat ilyen szerepet. Ez tehát a pénzügyi rendeletben elég egyértelműen betonozva a kiválasztásra vonatkozóan is vannak szigorú szempontok. Átlátható, fair kiválasztási eh, szempontokkal kell elgetenni. Egy hat részből álló előzetes értékelésnek kell alávetniük magukat annak elnőzés érdekében, hogy az ő eljárásrendjük megfelelnek rendjük megfelel a bizottság elvárásainak. Ez tehát működik. A harmadik pontra térek át, a sablon kérdésére. Miért van szükség sablonokra? Először is az Európai Bizottság uniós szinten megvizsgálta a pénzügyi eszközöket, a számvevőszék jelentéséből is levontuk a következtetéseket olyan szabályokat azonosítottunk, amelyeket jövőben szeretnénk, hogyha mindenki betartana, és a jogi keretbe ezeket beépítene. Ez volt tehát az alapja annak, hogy az Európai Bizottság a pénzügyi rendelet terén javaslatot tegyen a tanácsa a parlamenttel folytatott vita során, és egy az elkövetkező hetekben újabb szabálycsomagot nyújtunk be delegált aktusok keretében, amely szintén ezen tapasztalatokra épül, és amely átfogó szabály keretet teremt kötelező szabályok átfogó keretét. Lesz egy harmadik szabálycsomag, amelyeket csak uniós szintű eszközökre kell alkalmazni, ilyen technikai területeken a különböző tapasztalatok elemzéséből szűrtünk le. A struktúrás alapok kontextusában más a helyzet, hiszen előzetesen meg kell minden szabályt határozni, hiszen a Managing Authority, a hatóság, végrehajtó hatóságnak a szabályok szerint kell eljárnia. Itt kétfajta megoldás létezik, az egyik úgynevezett off-the-shelf eszköz, legyen, ez sablon, ha úgy tetszik, ami gyakorlatilag egy késztermék, amelyet a végrehajtó szervek, hatóságok használhatnak, beszámolás, programtervezés, illetve az állami támogatásoknak való megfelelés területén, és aztán fogják ezeket például a KKV kutatásfejlesztés területére alakítják, ez igazítják. Rules defined by the EU, but participation will be on a voluntary basis. And then the third one... A harmadik pedig amely az MFF-ben, a több éves pénzügyi keretben is szerepel, a végrehajtó hatóságok saját testre szabott eszközöket is készíthetnek, azoknak azonban meg kell felelniük a közös rendelkezéseknek, szabályoknak és a delegált aktusoknak és végrehajtási szabályoknak. A vörös kapcsolatban a az adócsalás adóelkerülés megőrzése érdekében alacsonyabb szintű szabályokat emeltünk a pénzügyi rendelet szintjére, hiszen a pénzügyi rendeletben most már az egyik elvárás, amelyet majd a delegátaktusban tovább tisztázunk, minden megbízott szerv az át kell, hogy vegye ezt a közvetítőkkel kötött szerződésekben. az Airbnb tőkemeléssel kapcsolatban politikai kérdésekre én nem térhetek ki, de a kockázat Ezen intézmények tőke megfelelésével és likviditásával kapcsolatban világosak a szabályok, ezért tehát, bár a közös eszközök eh, és kockázatmegosztó eh, programok falakat készíthetünk, előbb-utóbb azonban valószínűleg falba útközünk, amikor Európai Beruházási Banknak már nem lesz mozgástere, így tehát mindenképpen támogatnám a azon képviselőket, akik ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítottak. Köszönöm szépen, ezzel lezárhatjuk ezt a fontos vitát. Ja, wir, wir haben eine Abstimmung ja. Aztán szavazásra kerül sor, módosításokat elbadni május 3-án 12 óráig, és aztán május 19 29-ére tervezzük a szavazást. Ezzel lejárhatjuk a napirendi pontot, és áttérünk a következő pontra. A Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság véleménye a Foglalkoztatásügyi Szakbizottság számára egy európai parlamenti és tanácsi rendeletről a társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program tárgyában a vélemény előadója Jens Geyer. Geyer úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a kollégáknak és türelmükért, hogy meghallgatnak. Itt egy új projekt a bizottság javasol nekünk a társadalmi haladás és innováció lett volna szerintem jobb cím, mint a társadalmi változás, hogy világosabb legyen, hogy tartalmilag miről is van itt szó. Most megtakarítom a fejtegetéseket azt illetően, hogy hol kell ezt alkalmazni. Itt arról van szó, hogy egy kiegészítő intéz, eszközt kell teremteni a szociális politika és foglalkoztatási politika területén, amely az Európai Szociális Alapon túlmegy, új gyakorlatokat, új eszközöket tesztel, próbál ki, ezek kipróbálását finanszírozza, hogy az Európai Unió célkitűzéseit az EU 2020-as kezdeményezés keretében, mint például a szegénység csökkentése, ezeket elérjük. Szigorúan ahhoz tartottam magam, vagy legalább megpróbáltam magam ahhoz tartani, ami a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság feladata. De egyes megfogalmazásbeli jav- változtatásokat mindenképpen javasolnom kell európai politikával foglalkozva. Egy ironikus ellentmondást látok az egy adott program által elérendő célok között, a 27 tagállam nagy térségét képzelem el, az 500 millió embert, akiknek ezen célokból profitálniuk kell, és aztán egy elég nyomorúságos összeget látok ezzel összefüggésben, amely nem képes, egyáltalán nem képes ezen célokat elérni, mivel annyira csekély. Ez egy kritika a bizottság felé, hiszen nagy elvárásokat ébreszt ilyenfajta programokkal, a megfogalmazásban persze rámutattunk arra, hogy itt korlátozott forrásokról van szó, korlátozott fellépésekről, beavatkozásokról egyes projektek esetében, amelyeknek különleges innovációs jellemzőik vannak. Ezért hangsúlyoztam azt is, hogy a projektek és kezdeményezések, amelyeket ezzel a programmal kell finanszírozni, példát kell, hogy adjanak, és felismerhető hozzáadott értékkel kell, hogy rendelkezzenek. Ez azért tölt el némileg aggodalommal, mert ez a második csodafegyver a pénzügyi eszköz mellett, amelyet a bizottság alkalmaz a az ágazati szabályozás előkészítésénél a következő több éves pénzügyi keretben, hogy szinergiák keretkezzenek az egyes alapok és az egyes programok között. A költségvetés ellenőrzési szakemberek számára a szinergiák kérdése bizonyosan észszerű, de ahol az átfedések önkényesek, ott nehézé válik a helyzet. Tisztázni kell ugyanis végeredményben, hogy a projekteknek milyen jellemzőik vannak, egyeseket az ESZ-ból kell finanszírozni, és meg, és meg kell vizsgálni, hogy mely programokat lehet ebből az eszközből finanszírozni. Hogyha látjuk, hogy egyes programokat mindkét mindkét eszközből lehet finanszírozni, akkor inkább önkényességet teremtünk a finanszírozásnál, mint valódi szinergiákat, hiszen ezen program korlátozott eszközei illetve nem is tudjuk elképzelni, hogy hogyan keletkezhetnének szinergiák, és így olyan helyzetet teremtünk, hogy három év múlva az Európai Szemvőszék azt mondja majd nekünk, hogy teljes mértékben nem tisztázott, hogy mely programokat kell ebből az eszközből, illetve melyeket az ESZA-ból finanszírozni. Egyes tagállamokban az adott programot az ESZA-ból finanszírozták, más tagállamokban pedig ebből az eszközből, tehát ez tisztázatlanságokat teremt, és ez még rosszabb, amikor ugye azt kellene kizárni, hogy egy adott programot mindkét finanszírozási forrásból finanszírozzák hogy egy adott programot egyszer ebből az eszközből, máskor pedig az SZ-ból finanszíroznak. Az eszet mindenki tudja, hogy megosztott irányítás keretében finanszírozzák, és itt ez pedig csak a bizottság finanszírozza ezt az eszközt. Tehát a szinergiák szó kapcsán kicsit rossz májon azt mondhatom, hogy itt tartalmilag és módszertanilag átfedések vannak a finanszírozásnál és a célnál. Éppen ezért jó lenne ezeket az eszközöket jobban megkülönböztetni és világosabban elhatárolni. Még akkor is, hogyha rendkívül szeretjük a hatásokat, és esetleg ennek következtében ezekről le kellene mondani. Nos, a bizottság fenntartja magának azon cél területeket, amely, célterületeknél, amelyeket ez a program le kell, hogy fedjen, hogy a mindenkori százalék számoknál ezen három célt, amikor ezt a három célt finanszírozzák, hogy éves szinten ezeket a százalék arányokat növelhesse. Én ezeket világosan lehatárolnám, korlátoznám, hiszen itt különböző nyomások adódhatnak az Európai Tanácsban, a politikai prioritások mentén. Nos, itt is világos határokat kellene szabni, és örülnék, hogyha az év, minden évben monitorozásra kerülne sor, és aztán a bizottság ezen szakbizottsággal közösen dönthetne arról, hogy milyen finom irányításra van szükség ezen programokat illetően két évente. Köszönöm. Ich darf. Nagyon szépen köszönöm. Krisztina Asturias érkezett hozzánk az Európai Bizottság részéről. Asturias asszony, hogyha röviden állást foglalna a kérdésekkel kapcsolatosan, azt megköszönnénk. Köszönöm elnök úr, nagyon gyorsan, hiszen már fél hat is elmúlt. Nos, tehát ami a programok átfedését illeti az ESSA és ezen eszköz között, nos, köszönetet mondok ezért a kérdésért, mert jó magam is felvetettem volna ezt. Nagyon világos a válasz. E, az ESSA és ez a program ki kiegészítik egymást, ez szerepel is a rendelet javaslat 8-as cikkében. Az ESSA nemzeti szinten szervezi, regionális szinten, a helyi szinten szervezi a programokat. Ez az eszköz pedig sokkal európaibb, pán-európaibb dimenziót biztosít. Tehát ez az átfedés nem lehetséges. Néhány példát kértek a felépéseket illetően, amelyeket ezzel az eszközzel lehet megvalósítani. Elemzési tevékenységről van szó, adat, statisztikai adatgyűjtésről például, a közös módszerek terjesztéséről, tanulmányok, hatástanulmányok készítéséről. Ezek a specifikus tevékenységek, amelyeket ezen eszközből finanszírozni lehet. Ami pedig a pénzügyi borítékot illeti, pénzügyi keretet illeti, a félidős értékelés nagyon érdekes volt a Progress program esetében, amelyet a titkásság rendelkezésére bocsájtottunk. Nos, ebből az értékelésből kitűnik, hogy a Progress program rendkívül kedvező eredményeket hozott, hasonló pénzügyi kerettel, mint amilyet ezen eszköz esetében is javasoltunk, és ez kihat az Európai Unió szakpolitikáira, a jogalkotási kezdeményezésekre is. Ez hozzáadott értéket teremtett, és az administratív és pénzügyi kezelés eléggé megfelelő. Nos, a félidős értékelés eredményeiről vitáztunk, ami pedig a százalék számokat illeti, amelyeket javasoltunk, ezek tükrözik a jelenlegi helyzetet. A progress esetében van egy növek, növelés, egy egyszerzékos os növelés, és ez, a, ez érvényes az innovációs programra is. Ja, vielen Dank, Frau Asturias. Damit können wir... Köszönjük szépen Asturias asszonynak. Ezzel lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, ha csak Gájer úr nem szeretne még valamit hozzáfőzni, úgy látom. Azonban, hogy nem szeretne. Így rátérünk a 13-as napirendi pontunkra, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz kapcsolódik. Véleményünket Jorgó Hácimárkákis fogalmazta meg, Jorgó parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2006-ban jött létre. A, az akkoriban néhány tagállamban eluralkodott euroszkepticizmus eredményeképpen jött létre. Akkoriban az európai alkotmánya kapcsolatosan Franciaországban egy negatív népszavazásra került sor, azt gondoltuk, hogy ezt a negatív hozzáállást meg tudjuk változtatni ezzel az alappal. Továbbá voltak olyan képviselők itt a parlamentben is, akik kezdett fogva nagyon kritikusan tekintettek erre az alapra, mert úgy gondolják, hogy az európai szintű eszközöket nem lehet gyógyírként, általános gyógyírként alkalmazni. 500 millió euróról van szó, ezek az agráralapból megmaradt eszközök Ezért az Agri Szakbizottság, valamint a Foglalkoztatásügyi Szakbizottság szintén részt vesz a vitában. 133 millió euró volt a legnagyobb lehívott összeg, úgy tűnik tehát, hogy nem olyan nagy a készség arra, hogy az eszközöket lehívják, főként a továbbképzés tekintetében hasznosították ezeket az eszközöket, ami üdvözlendő tény, és mivel nincsenek világos kritériumok, illetve a kritériumok nem voltak elég világosak 2006-ban, ezért 2009-ben csiszoltak rajtuk, és most következik a kritériumok felülvizsgálatának következő köre. Erre vonatkoznak a módosítók is. Összességében 12 módosítóról beszélhetünk. Tudom, hogy Ortiz kolléganő mindjárt szól a saját javaslatairól is. Röviden eh, meg szeretném említeni ezeket a módosításokat. Az első a társfinanszírozásra vonatkozik, eddig 50%-os volt a társfinanszírozás, 65%-os eh, aránynövekedést ír elő a módosító, de világosan meghatározott kritériumokkal arra vonatkozóan, hogy a társfinanszírozás mikor lehet magasabb az alap részéről. Továbbá szeretnénk bevonni a vállalkozókat és a gazdákat is, mivel főként agrár eszközökről, forrásokról van szó, ezért ez egy helyes döntés, hiszen ők is, őket is, az említett csoportokat is érintheti a globalizáció, de világos kritériumok betartására továbbra is szükség van. Maga a válság, a válságot magát össze kell kapcsolni, illetve ez is egy kritérium kell, hogy legyen, tehát bizonyíthatóan összefüggésnek kell fennállni a gazdasági és pénzügyi válsággal, továbbá a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a záró jelentésekhez kapcsolódó költségeket visszatérítsük a számukra. Jelen pillanatban 5%-os küszöb áll fenn. Erre vonatkozik a hármas módosító. Továbbá az Európai Bizottság ellenőrzési jogosítványait is bővíteni kell, a kifizetéseket megelőzően, majd miután a kifizetések 100%-ban megtörténtek. Ez egy újítás. A parlament azt követeli, hogy azokban az esetekben, esetekben amikor megtörténik a 100%-os kifizetés, ezekben az esetekben bővítsük az Európai Bizottság ellenőrzési jogait. Ez egy olyan elem, amely egyik másik támogatási eszköznél sem áll fenn, erre vonatkozik az ötös módosítás. A hibás kifizetéseket azonnal korrigálni kell, és nem csak évekkel később, és hogyha az Európai Unió pénzügyi eszközei sérülnek, adott esetben szankciókat is lehet foganatosítani, erre vonatkozik a 10-es és a 11-es módosító. Továbbá nagyobb átláthatóságot szeretnénk látni a bizottság részéről. A bizottságnak bizonyítania kell azt, hogy a támogatásnak valóban van értelme, és hogy az nem csak a tagállami hozzájárulásokat, illetve a tagállami szerepvállalást helyettesíti. A múltban azt láthattuk sok esetben, hogy egyszerűen EU-s szintű támogatás által helyettesítették a tagállami segítségnyújtást. Emellett szeretnénk az Európai Számbevőszék bevonását is látni, eddig az Európai Számbevőszéknek alig-alig jutott szerep, hiszen az eszközök eddig nem is szerepeltek a többéves pénzügyi keretben, ezért szeretnénk bevonni az Európai Számvevőszéket, erre vonatkozik a 7-es és 8-as módosítás, és az utolsó módosító 12-es a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik, ez egy állandó téma a bizottság és a parlament közötti vitákban a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen. A bizottság részéről Jean-François Lebrun van itt. Kérem, foglaljon állást, parancsoljon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Néhány észrevételt szeretnék tenni, miután elolvastam és meghallgattam a jelentéstevőseit. Mindenek előtt hasznos volt emlékeztetni arra, hogy itt egy különböző eltérő koncepciótól, koncepcióról van szó, mint korábban ezen alap esetében. Ennek az alapnak nem az a célja, hogy a, az Európai Unió akár szimbolikus népszerűsít népszerűségét erősítse. Itt egy hasznos eszközről van szó, meg akarjuk mutatni az európai szolidaritást, az átszervezések, az elbocsátások áldozataival szemben, mely események a globalizáció következtében következtek be. A globalizáció pozitív sokak számára, de lehet néhány negatív hatása is. Ebben a keretben fontos tehát megmutatni a szolidaritásunkat a munkavállalókkal, akik sajnálatos módon el kell, hogy szenvedjék ezeket a következményeket. Éppen ezért fontos, hogy európai szinten dolgozunk a nagyobb átszervezések, szerkezet átalakítások kapcsán beavatkozunk annak érdekében, hogy az elbocsátott munkavállalók számára megkönnyítsük, hogy újra munkába álljon, mégpedig számos intézkedés révén, amelyeket aktív politikának nevezünk a munkaerőpiacon. Körülbelül 100 ezer munkavállaló részesedett eddig ebből az alapból, és számukra ez messze nem szimbolikus jelentőségű támogatás, ez egy valódi segítség, amelyet Európa biztosított a szolidaritás jegyében. Azt hiszem, és köszönetet mondok a jelentéstevőnek támogatásáért, illetve azért, hogy megnyílt a mezőgazdaság előtt is ez az alap, hiszen a jelenlegi programozási időszakban a mezőgazdaság, különösen a kistermelők, a független kistermelők, a kis ö, földtulajdonosok nem ö, kerültek lefedésre ezen alap által. En, ennek az alapnak a megnyitása előttük egy nagyon fontos dolog. A válság, a gazdasági válságot illetően 2009-ben a gazdaság és pénzügyi válság következtében, amelyet megtapasztaltunk, kiterjesztettük az európai gazdaság, globalizációs alapot a gazdasági válságra is, tehát nem csupán a globalizáció következményeire. Ezen év végére vel, ahogyan tudják, ez a mentesítés lejár. A tanács ha csak nem a tanács megállapodik a bizottság javaslatáról, hogy ez a mentesítés továbbra is maradjon fenn. Ez továbbra is vitat tárgyát képezi. A tanács, a bizottság és a parlament támogatta ezt a mentesítést. Most belépünk az új programozási időszakba, és itt egy váratlan válság koncepcióját vezettük be, a gazdasági válságét, de lehet itt szó környezeti válságról is. Egy további elem az állandó, illetve folyamatos megzavarása a helyi és regionális termelésnek. Ennek a, ezen válságtípusok bevezetése egy jó dolog. A tanácsban zajló viták szemmel esetében úgy tűnik, hogy kevésbé ezen koncepció irányába hajlanak. Aztán itt a 100%-os kifizetésekről is szó esett, egységes kifizetésről. Ennek egyszerű oka van, amikor kívül vagyunk a pénzügyi kereten, akkor minden támogatási kérelem meglehetősen hosszadalmas, hosszúra nyúlik a tagállamok szintjén, amíg ö, szemszerűsítik az elbocsátásokat, előkészítik a programokat, a bizottság szintjén értékelni, elemezni kell ezeket a programokat, hogy megfelelnek-e egy sor kritériumnak, amelyet a rendeletben rögzítettünk, és aztán a bizottság javaslatára egy vitára kerül sor a tanácsban és a parlamentben. Tehát gyakran olyan hosszúra nyúlik ez a folyamat, hogy akár egy évet is igénybe vehet, egy év is eltelhet az elbocsátások és a kifizetések között. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok már a pénz egy részét ráfordították ezekre az esetekre, és ezzel kapcsolatban erőtesen be kellett avatkoznunk. Számos tagállamban a Költségvetési Hatóság zöld utat ad már ezeknek a forrásoknak, a mi ö, forrás felszabadításunk előtt hosszas késedelem alakul ki a kifizetések és a mi forrás felszabadításunk között. Emlékeztetnék arra is, hogy beszéltünk itt kritériumokról. Nos, ennek az alapnak elég pontos kritériumai vannak. Azon egyszerű tény mutatja ezt, hogy mostanáig egyetlen beavatkozási kérelmet sem utasítottunk el a parlament, illetve a tanács szintjén, amikor a természeti katasztrófák tárgyában kialakított szolidaritás alapról beszélünk, akkor ez eléggé figyelemre méltó ez a tény. Tehát itt világos kritériumok találhatók a rendeletben. Ami pedig a szankciókat illeti, amelyeket önök javasolnak, mostanáig mindig is javasoltunk szankciókat, de ezen a területen tapasztalatunk mostanáig azt mutatta, hogy soha nem volt alkalmunk arra, hogy a különböző értékelések, ellenőrzések következtében és audit egységeinkkel nagyon gyakran ellenőrizzük ezeket az eseteket. Soha nem volt ezen alapnak alappal kapcsolatos visszaélés. Itt a globaliz globalizációs alap elemzése megfelelhet az önök kérdéseire, illetve a szemvevőszék képviselője is beszámolt ezen eszköz felhasználásáról, illetve a helyzet ö, állásáról. A többi pontokkal kapcsolatosan, azon ponttal kapcsolatosan, amely a tagállamok kezdeményezéséhez kapcsolódik, a technikai segítségnyújtás tárgyában, amelyet önök 5%-ban határoztak meg. A mi számadataink szerint az átlag 4%, vannak különleges esetek, néha ezt meghaladták, megfelelően indokolt esetekről van szó nemzeti hatóságok által, ezek érinthetnek KKV-kat például ezek az esetek, hiszen lehet ágazati szinten is dolgozni lehetséges, hogy az egész országban vannak ilyen KKV-k, és ezen esetek nyomon követése, számszerűsítése, azon munkavállalók segítése, akik földrajzilag nagy területen szóródnak szét, kis vállalatok dolgozói, a dolgozói, ez fontos, jelentős összegeket generálhat jelentős költségeket generálhat. Tehát ehhez meglehetős rugalmasságra van szükség. Aztán utalt utaltak az 50%-ról 65%-ra való emelésre. Itt egyensúlyt kell találnunk két elem között, a pontos kritériumok között, tehát bizonyos merevség, szigorúság között, és elég sok ilyen van a rendeletben, például az elbocsátások száma, a régiótípus, tehát számos olyan elem van, amely meglehetősen merev, ugyanakkor egy bizonyos rugalmasságot is meg kell őriznünk, hogy lehetővé tegyük a lehető legmegfelelőbb beavatkozást olyan esetekben, amelyeket a tagállamok átadnak nekünk. Tehát 50 és 65 százalék között variálódhat ez az arány, ezt előzetesen meg kell határozni megfelelő kritériumok segítségével. Tehát meg kell találni ezt a megfelelő egyensúlyt a pontos kritériumok és egy bizonyos rugalmasság között. Aztán az, hogy pontosítsuk azon munkavállalók számát, akik stabil munkáját találtak egy év letelte után. Ez egy olyan elem, amely hasznos lehet számunkra. Csak jelezni szeretném önöknek, hogy a tanácsban a stabil munkahely definíció, definíciójáról is vita alakult ki, tehát minden egyes terminus sok vitát generálhat. Ezek tehát azok az elemek, amelyekről elgondolkodtunk, és remélem, hogy ezek segítik majd önöket munkájukban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lebrán úr. Van-e kiegészítő kérdés a jelentéstevő részéről, vagy más résztvevő részéről? Háci Márkekis úr, parancsoljon. Nagyon örülök, hogy a bizottság ennyire optimista. A tény, miszerint 133 millió volt a legfőbb lehívási összeg a legmagasabb lehívási összeg elég sokat mond, eléggé beszédes tény. Messze nem éri el az 500 milliót, az évi 500 milliót, ami ugye rendelkezésre áll. Ez egy jó és egy rossz jel is egyben. Örülök, hogy az EU-nak van beavatkozási lehetősége, de ne eltassuk magunkat, ha csak arról van szó, hogy megmutassuk, hogy igen, itt vagyunk és segítünk, de ezzel senki nem él, akkor ezek olyan pénzek, amelyeket hiába költöttünk el, olyan támogatásokról van szó, amelyeket a tagállamok maguk is nyújthatnának, és ezek a pénzek így is úgy is visszakerültek volna a tagállamokhoz, hiszen megmaradt támogatási pénzekről van szó elvileg. Örülök azonban annak, hogy megpróbálnak gyorsan és rugalmasan reagálni, és örülök annak is, hogy a KKV-k is bekerülnek a támogathatók kategóriájába a gazdák mellett. Másrésztről azonban nem szabad elzárkózni a jobb konkrét a kritériumok elől, de örülök, hogy valahol félúton azért mégis találkozunk, úgy tűnik. Köszönöm szépen a megjegyzéseit, és a továbbiakban is nyomon követjük a bizottság tevékenységét ezzel a téren. Elnök, köszönöm szépen. Lebrun úr szeretne még egyszer hozzászólni. Parancsoljon. Köszönöm, Hának úr, elnézést elfelejtettem reagálni a jelentéstevő által megjelölt összegre. Azt hiszem, hogy emlékeztetni kell arra, hogy itt egy olyan alapról van szó, amely a költségvetésen kívül helyezkedik el amelynek maximális kapacitása 500 millió euró. Tehát az a tény, hogy nem használják fel ezt az alapot, nem jelent semmiféle problémát azon elemek számára, amelyek a költségvetés keretei között helyezkednek el. Ez az alap kiegészítő jellegű azon felépésekhez képest, amelyeket a vállalatok, az állami hatóságok és az Európai Szociális Alap foganatosíthat gyakran mondom azt, hogy ha minden országban lenne olyan rendszer, amely lehetővé teszi a szerkezet átalakítások lehető leghatékonyabb kezelését, akkor nem kellene beavatkoznunk, és ez nagyon jó lenne. Ez a szociális politika célja, hogyha ennek az alapnak a felhasználása nulla euró lenne minél kevésbé használjuk fel, annál jobb a szociális helyzet és a gazdasági helyzet. Köszönöm. Elnök, köszönöm, úr. Ezzel, ezzel a kiegészítéssel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és áttérünk az utolsó mai napirendi pontunkra. Ez a 2013 évi költségvetés. Itt a három oldalú egyeztetésre szóló mandátumról van szó. Fjellner jelentéstevőt szeretném üdvözölni a helyütt, és kérem, hogy tartsa meg beszámolóját Fjellner úr. Köszönöm. Rövid lehetek, elnök úr. Hagyományosan ez a mentesítési eljárás előadóját követi. Nos, egy dologra, úgy döntöttem, egy dologra koncentrálok főként, amelyről egyébként a mentesítési eljárásról szóló alásolásban is beszélek majd, ez pedig a költségben lévő, lévő e, e, fel nem használt kötelezettségvállalásokat illeti. Itt főként a több éves programok miatt van ez, például a kohéziós programokban, megjegyezném azt, hogy növekedett ez az összeg. 2010-ben például 10%-kal, és persze tudjuk, hogy ez bizonyos mértékben a programozási időszak során fluktuál, ugyanakkor a gazdasági válság kontextusában kell ezt látni, így tehát a fel nem használt kötelezettségvállalások, eh, kinevezett kötelezettségvállalások azt jelentik, ezek növekedése azt jelenti, hogy az odaítélt összegek felhasználásával eh, meggyűlt a tagállamok baja. A 2013-as költségvetés tervezete kapcsolatban így tehát mindenképpen érdemes eh, végig gondolni azt, hogy a tagállamok egyáltalán fel tudják-e használni azokat a pénzeket, amelyeket nekik szállnunk. Ezért mondom azt, hogy eh, ez egy olyan kérdés, amelyet a 2013-as költségvetés apropóján alaposan körbe kell járnunk a következő pénzügyi keretről nem is beszélve. Végezetül, ám de nem utolsó sorban meg kell említenem azt a tényt is, hogy folyik a vita a saját források rendszerével kapcsolatban, hogy az uniónak eh, legyen-e saját források rendszere. Európában ez precedens nélküli. Tehát úgy tűnik, hogy minden héten újabb formát ölt a javaslat. Bármilyen saját forrása, forrás is lesz az Európai Uniónak, ez a gazdaságra más és más hatással van általában véve. Így tehát ha eldöntjük, hogy milyen Pontosan milyen saját forrást választunk, az nagyon komoly következményekkel járhat, így tehát végig kell gondolni, hogy hogyan járunk el. Revenue collection for the European Union. So, uh, as I said, mainly... Tehát, a tárgyalóktól elsősorban azt várjuk, hogy uh, valamit kezdjenek ezzel a kérdéssel, főként, hogy bizonyosuljanak meg arról, hogy valóban a tagállamoknak problémát okoz-e a pénz felhasználása. Köszönöm. Köszönjük Christopher Fjellner kollégának. On the background of the experiences with the absorption az abszorpciós kapacitással kapcsolatos tapasztalataink. Ról a közös és strukturális alapok tekintetében magam készítettem egy jelentést, ezért az abszorpció, a pénzfelhasználás kérdése valóban nagyon fontos, ezért a véleményt csak támogatni tudom. Well, I would like uh, to ask Mrs. Jennifer. Jennifer brown az Európai Bizottság részéről kérem, hogy ossza meg velünk a bizottság vonatkozó véleményét. Uh, for... Igen, szívesen elnök úr. Először is a 2013-as költségvetés tervezettel kapcsolatban az Európai Bizottság holnap hozza meg döntését Lewandowski biztos úr holnap délután a Kobuban eh, mutatja be a költségvetés tervezetet, úgyhogy erről nem is szólnék. Az úgynevezett rallal, azaz a fenem használt eh, kö- a kapcsolatban 207 eh, millióról van szó, arra van egyébként egy a kötelezettségvel, a a kifizetések közötti különbségtétel szerves következménye, hát ez jó vagy rossz, attól függ, nézzük. Persze más szempontokat is figyelembe kell venni, ahogy az előadó is mondta, az normális, hogy a programozási időszakban fluktuál, nő, majd csökken a RAL, általában az időszak végére eh, koncentrálódnak a kifizetések, lehet, hogy most soknak tűnik, de a végső kifizetések majd javítanak az összképen várhatóan, hiszen korábban is így volt, arra 50%-a a kohézió 1 per B eh, térhez eh, tartozik. Az N plusz 1 szabályt felpuhítottuk N plusz 3-ra, ami természetesen a RAL-t tovább növelte. Mit kezd, mihez kezdjünk a Rallal? az új kötelezettségvállalások csökkentése egy megoldás a költségvetésben, azonban a több éves pénzügyi eh, tervezés és programozás keretében nem könnyű. Lehet a kifizetések szintjét is csökkenteni, azonban a költségvetési eljárás sok során láthatók, hogy ez politikailag milyen nehéz, és hogy a tanács mennyire ellenáll az ez irányú javaslatoknak. Vagy a kötelezettségvállalások visszavonására sor kerülhet itt, például, itt azonban szigorúk a szabályok, például az M plusz 2, M plusz 3 kapcsán. Fontos, hogy arra valamit kezdjünk, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, ahogy azt az előadó is említette, a költségvetési tárgyalások kontextusában e, kell ezt megtenni. Managed to bridge the gap somewhat between commitments and payments. A kifizetések és a kötelezettségvállalások közötti különbséget sikerült csökkenteni az elmúlt két évi köt, költségvetési eljárás jól mutat, hogy ez mennyire nehéz, hiszen a kötelezettségvállalások nőnek csak nőnek, a kifizetések pedig <clears throat> nem. Köszönöm. Thank you very much. Te köszönjük ezt a választ. Jól értettem, 207 milliárdról beszélünk 2010 végén, vagy 2011 végén, 2011 végén 207 milliárdra rúgott ez. Köszönjük, Fjellner úr kap ismét szót. Itt 207 milliárd? Hű, mekkora összeg. Szinte már ijesztő. Az ember kiveri a veríték, ha ekkora szávokkal dobálózik. Talán a mentesítésből maradt ez az érzésem, de érdemes talán a jövőben ezt jobban megvizsgálni itt a szakbizottságban. Először is Tudom, hogy a kifizetések szintjét eh, növeltük, és eh, ez segíthet. Szerintem, hogyha fegyorsítjuk a programokat, az M plusz szabályokat változtatjuk, akkor ez az hiba arányra is kihatással lesz. Ha megváltoztatjuk a szabályokat, akkor attól tartok, hogy ez a hiba arányra is kihatással lesz. Ezt mi persze nem hagyhatjuk itt figyelmen kívül. És végezetül, de nem utolsó sorban, a mentesítés során már találkoztam ezekkel a számokkal, de nem tudtam alaposan tanulmányozni őket. Kérdés tehát, hogy mely országokra koncentrálódik ez, hiszen mindig azt halljuk, hogy ez a pénzügyi válság miatt ezt vagy azt vagy azt kell tennünk, de valóban az a helyzet, hogy a legnagyobb RAL azon országokban található, ahol pénzügyi válság van, vagy sem. Talán érdemes lenne ezt majd alkalmasint alaposabban megvizsgálni, hogy országok, programok között hogy osztik ez meg, és azt, hogy igaz-e, amit mondanak, eh, hogy ez okozza a problémát, vagy esetleg valami más. Két felvetés az eddig elhangzottak alapján. Thank you very much, Christopher. Um, I think it's... Köszönjük, Christopher. Azt hiszem, hogy a parlament joggal mutat rá, hogy az abszorpciós kapacitás eh, nem mindig megoldott, tehát óriási különbségek vannak a tagállamok között, az uniós források felhasználására való képesség tekintetében jó példa ennek Észtország, ahol a keleti új tagállamok között nagyon magas az abszorpciós kapacitás, tehát nem új és régi a választóvonal. Valóban Christopher érdemes alaposabban megvizsgálni, hogy mi ez az eloszlás, hogyan azt meg a tagállamok között, mi ennek az oka. Mi más akadálya lehet a kapacitásépítésnek, vagy például a döntéshozatali struktúra bonyolultsága. Az Európai Bizottsághoz fordulok, Brown asszony. Szólna pár szót arról, hogy a RAL a kapcsolatban a költségvetésen belül hol találhatóak, mely költségvetési sorokra legjellemzőbb ez. The main part. Köszönöm szépen. Ralnak az 50% az 1B cím alá tartozik. A vidékfejlesztéssel együtt, amelynek ha hasonló struktúrája van, körülbelül arra a kétharmadára jutunk. Ami az abszorpciót illeti azonban, a jelek arra mutatnak, hogy van egy gyorsulási folyamat, ezt láttuk 2011 végén, amikor is a tagállamokból egész sor kérelem érkezett, és 2001-ben a kifizetetlen összeg egy hatalmas összegnek bizonyult, ami annak volt köszönhető, hogy a 2011-es költségvetés esetében nehéz helyzettel szembesültünk, de úgy tűnik minden esetre, hogy egy gyorsulás tapasztalható. Különösen így lesz ez, hogyha majd a vonatkozó szabályok hatályba lépnek, a tagállamok tehát láthatóan nagy erőfeszítéseket tesznek az abszorpció növelésére. Elnök, köszönöm szépen Branasszonynak. Ezzel a napirend végére értünk. Köszönöm szépen a kollégáknak, köszönöm szépen a titkárságnak is, hosszas program elé néztünk ma reggel. Itt volt ugye a meghallgatás is, a titkárság nagyon jó munkát végzett. Köszönöm szépen a többi intézménytől érkezett meghívóknak, meghívottaknak, és köszönöm természetesen tolmácsoknak is.